S'il vous plaît, un peu de silence. Kis csendet kérek, kollégák. De reprendre nos travaux. Folytassuk tehát a munkánkat. Különösen eh, nehéz hónapok várnak ránk a Költségvetési Bizottságban, minden évben. Ilyenkor ősszel tárgyalunk és szavazunk a következő évi költségvetésről. Ezért mint mindig, a három intézmény megállapodott arról, arról a célról, hogy a több éves kereten belül megpróbáljunk az elkövetkezendő 7 év keretéről is megegyezni. Mindenkinek meg kell, hogy legyen a napirend. Jelzem, hogy a, a jelentéstevők kérésére a 7-es és a 10-es napirendi pontok az eh, agrár eh, témában eh, halasztásra kerülnek, és a 24-es, a globalizációs kigazítási alap egy olyan dosszé, ami nem áll készen. Azt is jelezném, hogy egyesek elfoglaltságát figyelembe véve azt kérem, hogy kezdjünk a szavazással, hiszen több szavazás erre is volt kerül ma, hiszen véleményt kell nyilvánítanunk az illetékes eh, bizottságok eh, jelentéseihez, és véleményezünk több ilyen rendeletet. Tehát azt javaslom, hogy kezdjük ezzel a szavazással olyan 9 óra 40-kor. Csak a legfontosabb kérdésekkel foglalkozunk, ezt megelőzően itt a legelején, ami nem más, mint a 4-es napi rendi pont. Giovanni Lavia és Derek Vaughan az előadói ketten önnek a témának. A jövő évi költségvetés módosítóiról van ugyanis szó. A többi napi rendi pontot a szavazás után tárgyaljuk. Egy rövid eh, bemutatást is hallunk majd azokról a tanulmányokról, amelyek eh, megtalálhatók az osztályokban, a nemzeti és az európai költségvetés összefüggései, következményei, illetve az egyes európai ügynökségekre vonatkozóan. Végezetül koordinátori, rövid koordinátori ülésre is sor kerül majd a bizottság ülését követően, tehát említőleg fél egytől, amelyet kizárólag a jelentések felosztásának szentelünk majd, legalábbis a legsürgősebb témákra vonatkozóan. Strasburgi hétfőn a következő ülés után fogjuk eh, a koordinátor ülésre eh, tűzni a többi témát. Ne aggódjanak, tehát jövő kell csak várni. Hogyha senkinek nincs megjegyzése, akkor a napi rendtervezetet elfogadottnak tekintjük. A jegyzőkönyvek a kommunizmusban mm, is szerepelnek. Azt hiszem, hogy a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét, 12. július 12-e ülésünk jegyzőkönyvét egy kicsit módosítani kell, mert Vilniusban tervez a parlament, illetve az Európai Unió az esélyegyenlőségi ügynökségnek egy eh, épületet vásárolni, Monika Olmayer úgy döntött, hogy nem, fog vélem, nem fogja ezt véleményezni, ezt formálisan is meg kell, hogy említsük a jegyzőkönyvben, így is fogunk eljárni. Nincs is más hátra, mint hogy megadjam a szót a két társelőadónknak, Giovanni Laviának elsőként 2013-as költségvetés tervezettel kapcsolatban. Parancsolj Giovanni! Köszönöm, elnök úr! Következő kedden mutatja majd be a tanács Strasbourgban az álláspontját a 2013-as költségvetésről, amelyet ugye július 24-én fogadott el az általános ügyek tanácsa, a Koreper munkája után ugye már láttuk, hogy jelentős költségcsökkentések vannak, 1,15 milliárd eurós csökkentés, ez mínusz 0,8%-nak felel meg a kötelezettségvállalási előrényzatokban, és ami pedig a kifizetéseket illeti 3,8%, tehát 5,29 milliárd euró. Hogyan Ugye mindenki megkapta a munkaanyagot, amit elkészítettünk. Ebben próbáltam összefoglalni, vagy próbáltuk összefoglalni, bemutatni, hogy a tanács mit is lépett. A 2012-es évhez képest igen sok csökkentés következett, 1,27% a kötelezettségvállások csökkentés, és 2,79% a kifizetéseké. Ugye a bizottság növekedést kért, 2%-ot, a kötelezettségvállalási előirányzatokra és 6,8%-ot a fizet, kifizetési előirányzatokra, tehát ehhez képest látszik, hogy csak 1,27 és 2,79% valósult meg. Itt az EU hitelessége forog kockán, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. 2013 egyébként sem lehet figyelmet, figyelmen kívül hagyni, mert egy 2013 ennek a programozási időszaknak a vége, és utána majd az új több éves terv következik, és mindenki be fogja nyújtani majd a kifizetési igényeit, rengeteg munkát végeztek ugye a tagállamokban, tehát az előző években felgyűlt igényeket majd benyújták, és ezeket tiszteletben kell tartani, ki kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a kifizetések szintjét csak így hasra ütve, és ennyire alacsony szinten meghatározni. Hát több mint 5 milliárd euróról van szó, ahhoz képest, ahhoz a számadathoz képest, amelyet maga a bizottság fogalmazott meg, tehát a költségvetés tervezetben a bizottság mást jelölt. Ebbe a kontextusba jön még be Barozó úr levele, amelyet a tagállamokhoz címzett, és itt az aggájairól beszél a 2013-as költségvetés kapcsán, tehát a tanácsot így figyelmezteti. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy milyen következtetéseket fogadott el az Európai Tanács, már a legutóbbi következtetéseket, ugye mielőtt még a nyári szünetre mentünk volna először is úgy döntöttek, hogy minden szükséges lépést meg kell tenni a növekedés támogatásához Európában, de hát nekem nem úgy tűnik, hogy aztán az általános ügyek tanácsa a 2013-as költségvetés kapcsán ennek az irányvonalnak felelne meg. Hát hogy lehet a növekedésre és a munkahely teremtésre összpontosítani, mondjuk egy oldalról, hiszen ez benne volt a tanács következtetéseiben, és közben meg pont azokat a költségvetési sorokat jól megnyírbálni, amelyek ezekhez a célkitűzésekhez kapcsolódnak, hát, hogy mondjam, nem tűnik nekem koherens eljárásnak. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe az egyes tagállamok, de a válsággal, ha szembenézünk, akkor több Európára van szükség, nem pedig kevesebb Európára. Az én álláspontom tehát elég kritikus a tanács javaslataihoz képest, de nem állhatunk meg ott azon a ponton, hogy kritizálunk, hanem összpontosítanunk kell a figyelmünket, és a Költségvetési Bizottságnak arról kell szólnia, hogy melyek azok a prioritások, amelyek most fontosak a jelenlegi kontextusban, azért, hogy a parlamenti olvasat nagyon jó és eredményes legyen. legyen. Európa hitelességéről szólva kezdtem ezt a hozzászólásomat, de nem csak arról akarok beszélni, hogy mondjuk a kötelezettségvállalásokat teljesítsük, hanem a saját hitelességünkről is, hiszen mi vagyunk az állampolgárok képviselői. Mi kaptuk a kezünkbe ezt a mandátumot az állampolgároktól, és az állampolgárok pedig most nagyon nehéz időket érnek, élnek, ezért nekünk az a feladatunk, hogy felelős módon a rendelkezésre álló erőforrásokat természetesen igazolás nélküli növekmények nélkül e, fel kell használni arra, hogy azokat a problémákat oldjuk meg, amelyekkel az állampolgárok szembe találják magukat. És ez azt jelenti, hogy a fejlődésbe, a növekedésbe kell beruháznunk. A munkanélküliség hatalmas probléma, különösképpen a fiatalok körében. Ezek tehát azok a prioritások, amelyeket egyébként már ki is fejeztünk, meg is fogalmaztunk, és az a véleményem, hogy tovább kell folytatnunk nagyon következetesen ezt a taktikát, most a költségvetési olvasat alatt is. Tehát a legnagyobb figyelmet erre kell fordítani az 1-es A címsorra, hiszen itt van a, a kutatás, a kis- és középvállalkozások, a fiatalok, a fejlesztés, és így tovább. A titkárság és a kollégák, illetve a bizottság segítségével kell együtt dolgozni, hogy ezek a költségvetési sorok, ezek a projektek ne szenvedjenek csökkentést, amelyek pont a munkahelyeket teremtenék meg, pont a növekedést valósítanák meg, és ahol az abszorpciós kapacitás igenis nagy ne olyan fejezetekbe csoportosítsuk az erőforrásokat, ahol azokat aztán nem lehet elkölteni. A jelenlegi helyzetben ugye pontosan ez merül fel több sor esetén, és mondom még egyszer, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a programozási időszak utolsó évében vagyunk. Hát ami a kifizetéseket illeti, ugye nyilván mindig a bizottság rendelkezik a legfrissebb adatokkal a 2012-es évről, és én nagyon remélem, hogy ugye 27-ére összehívtak egy ülést, egy intézményközi ülést, és nagyon remélem, hogy ez hasznos lesz, és a tanács megérti valóban, hogy a kifizetések teljesítésére milyen valós igények vannak, mert ugye már előfordultak problémák az előző költségvetési eljárásban is. Remélem, hogy sikerül olyan megállapodásra jutni, hogy a költségvetési hatóság két karja ugyanúgy dolgozik és jár el. Van még egy másik kérdés, ami nyitva van, az ITER projekt finanszírozása. Ugye ezzel szerintem az a gond, hogy a mostani megoldás nem megfelelő, tehát a frakciók közös munkájára van szükség. Nagyon összetett ez a helyzet. Én szeretném megkérni a kollégák segítségét és együttműködését, minden frakcióra számítok, mert enélkül a, az együttműködés nélkül nem tudunk előrelépni, és arra kérnék mindenkit az eszmecsere során is, hogy a javaslatait a stratégiával kapcsolatban tegye meg hiszen októberben kell majd elfogadni a saját álláspontunkat, és gondoljunk a novemberi egyeztető tárgyalásokra is. Köszönöm. Merci euh, Giovanni. Monsieur... Köszönjük. Giovanni Derek Vaughan következik. Thank you, President. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék pár szót szólni arról, hogy parlament és a költségvetés más fejezetei, amelynek felfelelős vagyok, pontosan hogyan alakulnak. Ez egyébként a költségvetés legkisebb része, ugyanakkor a legvitatottabb is igen gyakran, mert a saját költségvetésével foglalkozik az ember, akkor nehéz megoldani a problémákat. Ami a parlament saját költségvetését illeti, megpróbálunk egyensúlyt találni. Ehm, hiszen egyrészt felelősnek kell maradnunk, másrészt pedig fontos, hogy hatékonyságunkon se essen csorba. Talán emlékeznek a kollégák, hogy korábban megegyeztünk az ügyben, hogy 1,9%-kal növeljük a jövő évben a költségvetésünket, ez a bizottság hivatalos inflációs előrejelzését veszi alapul. A Horvátországot az egyelőre nem veszi figyelembe. A megtakarítások, lehetséges megtakarításokat eh, már mind végrehajtottuk, például a, eh, az utazási célokra felhasznált pénzeket, illetve a mi eh, saját juttatásainkat sem növeljük. Azt mondtuk, hogy ez még csak a kezdet, további megtakarítások is elképzelhetőek. Horvátországot beszámítva is 1,9%-os növekményben maximálnánk a jövő évi költségvetési eh, növekményt a elnökséggel, a koordinátorokkal, a, az egyeztető tárgyalások eh, során is világos volt, hogy Horvátország beszámítva is 1,9%-kal nőne csak a költségvetésünk. Ehhez még valahol kell találnunk 9 millió eurónyi megtakarítást Egyelőre a főtitkár és csapata nem talált 9 milliót a parlament zsebében eldugott bugyrokban, de a néppártnak, liberálisoknak eh, van bőven ötlete ezen megtakarításokra. Remélhetőleg a főtitkárnak lesznek saját ötletei is arra vonatkozóan, hogy hol lehet találni elfekvőben 9 millió eurót, hogyha nem, akkor mi dolgunk lesz ez de hát végső soron az egy, el fogjuk érni azt, amit kitűztünk magunk elé célként, 1,9%-ot Horvátországot beleértve. Ez a parlament költségvetése, a többi fejezetet illetően nem szabad elfeledkeznünk a többi intézményről sem, mégiscsak ők is fontosak, meg is megvannak a vágyaik, elképzeléseik. Jó lenne, hogyha az 1,9% környékén maradna a többi intézmény költségvetésének a növekménye is. Tárgyalva a többi intézmény képviselőjével azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy elfogadják ezt az 1,9%-os plafont. Vannak azonban problémások, például a külszolgálat azt mondja, hogy ők egy új intézmény, nem volt elég pénzük az elején, és rengeteg új költségük merül fel. Uh, new buildings in, in a number of parts of the world, like, like... Új épületeket kell vásárolniuk, um, javítaniuk uh, kell a biztonsági um, szolgálatot. Ők éppen ezért azt mondják, hogy 1,9%-on belül maradni nem igazán lehetséges. Hát uh, részben érthető ez, de majd meglátjuk, hogy mennyivel tudjuk növelni az ő költségvetésüket. Tehát még egyszer összefoglalva 1,9% növekmény a csúcs mindenkinek. Rapporteur et félicitations pour la qualité de votre travail qui va nous faciliter. Köszönöm szépen, Derek, köszönöm az előadóknak, és köszönöm ezt a nagyon jó minőségű munkát. Salvador Garriga következik. Gracias, presidente. También quiero felicitar a los dos eh, por... Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjuk a két előadónak, és gratuláljak a jó minőségű munkáért, amit végeztek. Már csak azért is, mert rendelkezésre álltak az együttműködésre, az eszmecserére, nyitottnak mutatkoztak a költségvetés tervezetével kapcsolatban. Azzal a tervezettel kapcsolatban, amelyet lehetőség szerint konszenzus szellemében kell kidolgoznunk itt a parlamentben egy olyan időpontban, amikor a hatalmas államadóságok miatti viták az egyes országokban mára nyakunkig érő hullámokat csapnak. Tehát figyelmeseknek, óvatosaknak kell lenni, ami az Európai Uniós intézmények költségvetését illeti. Úgy tenni mindezt, hogy egyben a koherenciát is megőrizzük a politikákkal. Ez érvényes az Európai Bizottságra, de hát természetesen az Európai Parlament döntéseire is. az előadóknak az elképzelése a bizottsági javaslathoz igazodik, és egy szerény növekedést irányoz elő a kötelezettségvállási előirányzatoknál, de egy olyan növekedést, ami a kifizetési kötelezettségeinknek megfelel. Tehát kiegyensúlyozottságra van szükségünk, hiszen a feladatainkat el kell látnunk, és nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amelyben az elkövetkezendő év folyamán az általunk parlamentként is fontosnak tartott programokat pénzügyi nyomás alá helyezünk. Pénzügyileg nehéz helyzetbe sodrunk, mert hogy elfogynak a pénzeszközök. Tehát a kötelezettségvállalási előirányzatoknál is határozottaknak kell maradnunk a tanácssal szemben, a kifizetési előirányzatoknál pedig szintén Giovanni Lavia álláspontját tudjuk támogatni. A saját források természetesen fontos területet képeznek. Itt a Költségvetési Bizottságban ezzel kapcsolatban is megfelelő javaslatot tettünk a tanácssal egyeztetve, és hát vannak más hagyományos eszközök is a nyomás gyakorlásra, amelyeket már volt alkalmunk felhasználni az elmúlt években. Lássuk meg, hogy hogyan alakulnak a dolgok a tanácsban. Nyilvánvaló, hogy a tanács is nagyon restriktív, megszorító irányvonalat fog követni, de úgy gondolom, hogy itt a parlamentben nem szabad, hogy kivételeket engedjünk meg. Valamennyi Európai Uniós intézmény, és különösen mi tudjuk, hogy összesen 1,9%-os növekedésről beszélhetünk a Horvátország miatt felmerülő költségeket is beleértve, és a kötelezettségvállalásokból kifizetéseké váló dolgokat is beleértve. Elnök, köszönöm szépen, Salvador, most pedig. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék elsőként Giovanni Leviának és Von kollégának köszönetet mondani a kitűnő munkáért, amit a bizottsági állásfoglalással kapcsolatban végeztek. Beszerezték a mi véleményünket is, folyamatosan tájékoztattak minket a dolgok állásáról, tehát jó volt az együttműködés. Ami a költségvetést illeti, a tanácsban a szokásos olvasatra került sor, ami különösen nagy meglepetést nem tartogatott számunkra. Természetesen azt várnánk el, hogy a tanács egy szép napon végre egy számunkra is értékelhető olvasattal álljon elő. Nem adtuk fel az ezzel kapcsolatos reményt, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy bizonyos szakaszokban csökkentésekre, spórolásra van szükség, hiszen nagyon sok országot hatalmas államadóság sújt. Tudjuk a tanácsnak, tehát az elmúlt 12 hónapban, 7 évben mutatott fellépését, a 2006-2007-es helyzetet is ismerjük, akkor voltak növekedések, de azok a csökkentések, megszorítások, amelyeket most javasol a tanács, ezeknek semmi köze a gazdasági helyzethez. Évről évre ugyanezt láthatjuk. Ezért a szocialista frakció olyan módosító indítványokkal fog előállni, amelyek a rossz gazdasági helyzetet is figyelembe veszik, és nyilvánvalóan nem fogunk olyan módosítókat beterjeszteni, amelyek ezen túlmutatnak, és amelyek a jelenlegi korban vállalható feltételeken túlmutatnak. Az 1,9%-os növekedést és az infláció figyelembevételét kérjük. Nyilvánvalóan lesznek olyan kisebb-nagyobb programok, amelyek eh, még kisebb forrásból is többet tudnának teljesíteni. Hogyha a költségvetésben lehetséges lenne kevesebb pénzből több projektet végrehajtani, akkor is azt láthatjuk a tanács részéről, hogy a kifizetési előirányzatoknál, ahol ugye 6,8%-ot javasoltak, ott nem megfelelő az álláspontjuk. A tagállamok, akik ott ülnek a tanácsban, a saját számításaikkal érkeznek év végén, és ők lesznek azok, akik aztán benyújtják úgymond a számlát. És erre akkor aztán a bizottság csökkentéseket fog javasolni, mert adott esetben itt vagy ott valamilyen projektet nem sikerült végrehajtani, és nem használták fel az arra előrendzott pénzeszközöket. De 1,6%-ot javasolni mégiscsak egy olyan dolog, ami számunkra nem elfogadható. Ez egész egyszerűen nem tetszik. Ez nem egy olyan szám, adat, amelyről elgondolkozhatunk, hogy elérhető vagy sem. Figyelembe kell venni az előző éveket is. Ha egyszer kötelezettséget vállaltunk, akkor ki is kell fizetni, a tanácsnak pedig el. A tanács pedig nem dönthet úgy, hogy egész egyszerűen nem fizetünk. Ez nem működhet. Ez a számadat egész egyszerűen nem fogadható el. A bizottság feladata az, hogy a rendelkezésre álló számokkal, adatokkal foglalkozzon. Nekünk is csak a bizottsági adatok állnak a rendelkezésünkre. Megpróbáltunk az álláspontokat közelíteni az elmúlt években, de hát a programok végrehajtásánál évről évre azt láthattuk, hogy problémák voltak, mert késtek a kifizetések. Tehát ezzel kapcsolatban a parlamenti álláspont teljesen világos kell, hogy legyen. Ami pedig a kötelezettségi vállal, kötelezettségvállalási előirányzatokat illeti, itt is hasonlóan kell eljárni. A frakciók nyilván foglalkoznak a maguk specifikus pontjaival, de itt is a bizottsági javaslatra kell alapvetően támaszkodnunk. A kifizetéseknél a tanácsi javaslat 2,3% volt, de hát legyünk komolyak, ez nem fog működni, nem fogadhatjuk el. Köszönöm. Mulder. Köszönjük, Jan Mulder következik. Köszönöm, elnök úr. Megszorítások idejét éljük, ilyenkor a tagállamok könnyen mondhatják, hogy az Európai Uniónak is csökkentenie kell a költségvetésén. Szerintem ez nem reális a kifizetésekre vonatkozóan, egyetértek az előttem szólóval, miszerint a kifizetések a korábbi ban a költségvetés hatóság által elfogadott kötelezettségvállalások következményeként jelennek meg. A kötelezettségeket teljesíteni kell, ki kell fizetni a számlákat, nem mondhatjuk, hogy jaj, sajnáljuk, elfogyott a pénz. Hogyha megtakarításokat akarunk eszközölni, akkor azt a kötelezettségvállalások terén kell megtalálni. A 3-4 százalékos kötelezettségvállalási növekmény volt a tanácsban. A, ennek a következménye az, hogy ilyen magas a kifizetések szintje. A kérdés tehát az, hogy mennyire reálisak a bizottság e, várt adatai, hogyha pénzt akarunk megtakarítani, akkor a kötelezettségvállalások terén kell körülnéznünk. Vannak olyan költségvetési sorok, amelyeket évek óta nem sikerült kihasználni, hogyha valóban ez a helyzet, nem tudom, hogy így van-e, akkor fölösleges további kötelezettségvállalásokat beépíteni ezekbe a sorokba, de egyébként a pénzügyi keretben tett megállapodásoknak eleget kell tennünk, ezért meg kell nézni, hogy a bizottság várszámadatai mennyinek reálisak. Köszönjük, Jan, Szidónia következik. Um, I would like to thank... Köszönöm. Nagyon fontos munkát végeznek az előadók. Külön köszönöm Giovanni Laviának azt a munkadokumentumot, amelyet a tanácsállás pontjáról készített. <clears throat> Nagyon fontos, hasznos eszköze ez annak, hogy lássuk, hogy a tanács részleteiben pontosan mit is tett. Aggasztónak tartom ezt, mármint amit a tanács tett, mert egyetértve az előttem szólókkal, a kötelezettségvállalásoknak eleget kell tenni, még akkor is, ha ez a kifizetésekben jelenik meg. Ezt én is aláírom, ugyanakkor felhívnám a figyelmét mindenkinek arra, hogy hol csökkentett a tanács. Kétszínű viselkedés ez a tanács részéről, mert ahogy azt ők állítják, a gazdaság erősítését szolgálják ezek, a gazdaság eh, újra beindítását, munkahelyteremtést, a vállalkozói környezet javítását célozzák ezek a változások. Olyan tehát mindent, ami a gazdasági növekedéshez kapcsolódik. De aztán a 2013-as költségvetése kapcsolatos van pont az ellenkezőjét látjuk. A legnagyobb csökkentés pont az innovációval, a KKV-kkal kapcsolatos programokban jelenik meg. Olyan programokban, amelyek közvetlenül segítik a munkahelyteremtést, avagy a továbbképzést, hogy az új készségek birtokában az emberek munkahelyet találjanak. Az én frakcióm is remélem mindenki ebben a bizottságban eh, osztja azt a véleményt, amely alapján módosítókat fogunk benyújtani, hogy kiegyensúlyozzuk ezt az egészségtelen állapotot, helyzetet, hogy ezen a fontos területen az eredeti állásponthoz, bizottsági állásponthoz visszatérünk. Will make it possible to... Jövő héten a plenárison remélhetőleg lehetséges lesz tisztázni azt, hogy milyen okból támadja a tanács a költségvetésnek pont ezt a részét. Az a sanda gyanúm, hogy azért, mert e, ezt a legkönnyebb csökkenteni. A legkisebb ellenállást e, tanúsító áldozat felé fordult a, a tanács, hiszen a fiatal e, szervezetei, az egyetemek, a munkanélküliek, nem tudják hallatni a hangukat, amikor elveszik tőlük a pénzeket. Egyértelmű üzenet ez a tanácstól, ami szerintem nem helyes. Merci. Köszönjük, Sidonia. George Lyon következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni mind a két előadónak. Különösképpen Derek Vónak mondok, Bogennek mondok, nagy köszönetet, kiváló munkát végzett. Szerintem direkt mögé kell állni az egész szakbizottságnak, és ezt az 1,9%-ot támogatni. Remélem, hogy a büró majd megfogadja ezt a jelzést, megfogadja ezt az ajánlást. Ami a kifizetéseket illeti, a legutóbbi intézményközi ülésen, amikor a kifizetésekről beszéltünk, természetesen a tanács nem vett részt gyakorlatilag az eszmecserében, nem szólt ehhez hozzá. Giovanni munkaanyagából azonban én úgy látom, hogy, ide, hogy most idén el fognak jönni, sőt, még hozzá is fognak szólni ehhez az eszmecseréhez, ami a kifizetéseket illeti. Ugye a legutóbbi intézményközi találkozón, mondom, ez volt a helyzet, és az egyik dolog, ami kiderült, az az volt, hogy a bizottság számadatai mind a tagállamok becsült adatain alapulnak. Tehát amit, azok a számadatok, amelyeket ugye a bizottság javasolt a kifizetésekre, mind becsült számokon alapultak, és akkor így nyilválták volna meg a tagállamok saját besléseit 20%-át. Tehát tulajdonképpen abban a helyzetbe kerültek, hogy a tanács, a tanács mondta, hogy a saját számadatait nem hiszi el, ugye a tagállamok nyújtották be a számadatokat, és a tanács ezeket nem fogadta volna el, és akarta csökkenteni még tovább. Hát akkor azt kértük, hogy az eredeti becsült számadatokat legyen szíves a bizottság közzétenni, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mit is nyújtottak be a tagállamok. Tehát ugye a kormányok, a tagállamok milyen számadatokat nyújtanak be a bizottságnak, növekményeket kérnek, és akkor közben a tanács meg azt mondja, hogy az egész nevetséges, és ezt csökkentsük. Remélem, hogy most megkapjuk ezt az információt, még mielőtt leülünk a tanácsal és a bizottsággal tárgyalni. Azt is remélem, hogy egyáltalán eljön a tanács, és részletesen kifejti nekünk, hogy mégis hogyan gondolják, hogy a bizottság teljesíteni tudja majd a tagállamokból beérkező igényeket, hogyha 2,8%-ra vágják vissza a költségvetést ugyanis ezt meg kell magyarázniuk valahogy, tehát hogy gondolják ők, hogy egy ekkora csökkentést majd a bizottság még le tud nyelni. Köszönöm szépen, Jutta következik. Köszönöm szépen, ami a költségvetés általánosságait illeti. Nem kívánok ehhez semmit hozzáfűzni, úgy gondolom a kollégák elmondtak minden szükségeset. Tulajdonképpen nem vagyok hajlandó most már hinni a tanácsnak, bármit is tesznek, nincsen ugyanis megfelelő indokolásuk. Tehát gyakorlatilag ez egy elveszett remény állandóan újra kérdéseket föltenni. Úgy gondolom, hogy elérkeztünk arra a pontra, ahol azt kell tennünk, amit mi tartunk helyesnek. Minden egyéb csak zsákutcába vezet. De nekem van itt egy más problémám is. Már tegnap este óta azon gondolkozom, eh, mert hogy felmerült bennem, hogy talán én vagyok a bolond, vagy valamit nem értettem, de a mi költségvetésünkben, tehát a parlamenti költségvetésben, ugye itt a szakbizottságban már egy állásfoglalást elfogadtunk, március 21-én, és ebben az szerepelt, ezt mindenki elolvashatja, ha kívánja, tehát kiderült, hogy nem én vagyok a bolond, hanem nagyon is helyesen emlékeztem arra, hogy egy 1,9%-ot irányozzunk elő, nem beleértve a Horvátországgal kapcsolatos kifizetéseket. Tehát 1,9%-os növekedést irányoztunk elő, ugye azért, mert 2,9% alá kellett mennünk. Az 1,9%-os növekedés, Horvátországot bele nem értve, ezt már március 21-én a plenáris ülésen elhatároztuk. Az egészre azután került sor, mert ismételten a parlament eh, elnöksége már tárgyalt a tanácsa. Hogyha most az előadónk, az én saját frakcióm, a többi frakció, az árnyék előadók, hogyha mi most valami mást akarunk, akkor hogyan képzeljük el a további eljárásmódot? Egy parlamenti határozatot eh, nyilvánvalóan nem tehetünk jégre. Tehát az a problémám, hogy akkor most mit fogunk tenni? És hogyha már a 1,9% mellett akarunk maradni, és erről akarunk tárgyalni, ezt nem tudom, de egy dolog világos. Én, és remélem a teljes frakcióm azt fogja támogatni, hogy az Európai Külügyi Szolgálat 1,9%-os növekedésből jöjjön ki, és ennél egy petákkal se kapjon többet. Bien. Merci, Jutta. Merci, merci, chef. Rendben. Köszönjük, Jutta. Azt javaslom, hogy ezt a, az első kört itt zárjuk le, mert szavaznunk kell. Lenne egy személyes megjegyzésem azonban. Nos, a tanácsot rá kell kényszeríteni arra, hogy erre az ezzel az ellentmondással szembenézzen, és éppen ezért ezt az ellentmondást kell hangsúlyoznunk a közvéleménnyel, amikor együtt tárgyalunk. Július 28-án a tanács záró következtetéseket fogad el. Ennek egy része paktum, ambiciózus paktum nevet kapott, növekedési paktumot, ami 120 milliárd extra eh, pénzről beszél, azaz az EU GDP-nek 1%-áról azt mondja, hogy a növekedésnek, a versenyképességnek kell szemtelni ezeket a pénzeket. Három nappal később a Koreper a 2013-as költségvetést rendesen visszanyeste az Európai Bizottság javaslatát, ahogy a Szidónia is utalt, illetve az előadónk. Ez teljes ellentmondás, kedves kollégák. És amikor emiatt aggódni kezdtem, akkor egy nagy tagállam miniszterének szegeztem a kérdést ezzel az elmondással kapcsolatban, és azt mondta, hogy na hát eh, nézd talán az európai eh, tanács a eh, pénzpiacok felé kommunikál, ezek nem igazi döntések. És amikor Strasbourgban a plenárison Feltettem a kérdést Van Rompuy úrnak, hogy 120 eh, milliárd honnan jön, és Barozó úrat is megkérdeztem, hogy mit jelent ez, akkor nem kaptam választ. Írtam tehát Barozó elnök úrnak, és Lewandowski biztos úrtól két napja kaptam egy választ, és azt kértem, hogy mindenkinek küldjék el ezt, de a választ összefoglalhatom. Tehát a 120 milliárd euróról szóló tanácsi beszéd, ez, ez csak, ezek csak üres szavak. Ez roppant meglepő, és szerintem nyilvánosan is ennek hangot kell adnunk. A kifizetésekkel kapcsolatban, és remélem, hogy az Európai Bizottság képviselőjétől és hallja a szavamat, elnézést nem láttam önt. Nos, az előadó is jelezte, hogy a kifizetésekről a bizottsággal, a ciprusi elnökséggel még egyeztetnünk kell október 26-án. Nem értem, hogy az Európai Bizottság miért nem hozza nyilvánosságra a számokat, az adatokat. Ez teljes mértékben érthetetlen, mert ahogy azt az előadó is mondta, a 2013-as költségvetés tervezetben a bizottság által javasolt kifizetések, hogy ezt George Lyon is mondta, ez egész egyszerűen a tagállamok követeléseinek az összessége és skizofrén helyzet. Ez mindenki magának követelte a kifizetést, és amikor uh, szadja mindenki összeadódik mindenkinek a követelése, akkor aztán mindenki eh, kiabál, és azt mondják, hogy felelőtlenül jár el az Európai Bizottság, a parlament is felelőtlenül támogatja a bizottságot. A közvélemény eh, szimpátiájáért vívott csatát kell megnyernünk. Hozzuk nyilvánosságra ezeket az adatokat, adjuk ki a sajtónak, és akkor nyertügyünk van, hiszen mindenki ennyit kért, aztán ha ezt összeadjuk, azt a 27 eh, igényt, akkor ennyi jön ki. Jó, eh, innen elveszünk pár százmilliót, onnan elveszünk eh, pár százmilliót. Minden a tagállamban a közvélemény tudja majd, hogy pontosan mennyit, kitől mennyit vennének el abban a tagállamban. Amíg nem nyilvánosak az adatok, a számok, addig nem tudunk mit tenni. Éppen ezért először az Európai Bizottság eh, érveit kell megesíteni. Idén, júniusban a 2012-es eh, eh, kifizetési irányzatok olyan alacsony szinten voltak, hogy majdnem a csőd közelbe kerültünk, a kutatási keretprogramot eh, alig tudtuk fizetni. És csak a 500 milliós transfernek köszönhetően tudtuk kifizetni a számlákat, hiszen valahol találtunk eh, a 2009-es relaunch eh, programból maradt valahogy pénz, és akkor ezt átirányítva tudtunk kifizetni számlákat. De az Európai Bizottság miért nem mondja ezt el a sajtónak? A kutatási keretprogram keretében egyszerűen kifizetetlen számlák tömege sorakozott. Hogyha az Európai Bizottság magas szinten kommunikálta volna ezt két nappal az Európai Tanács azon gyűlése, ülése után, amikor 120 milliárdról beszéltek, akkor a közvélemény is megfelelően reagálna. Pár hét múlva, még az előző évnél is nehezebb tárgyalások várnak ránk, és ezért úgy gondolom, hogy raga, eh, hangsúlyoznunk kell a tanács ezen ellentmondását, hogy eh, valahogy rábírjuk arra, hogy eh, megértőbb legyen ez ügyben. Nos, kollégák, azt javaslom, hogy 2013-as költségvetésről most ennyit mondjunk, és térjünk át a szavazásra. Ne vesztegessük tovább az időt. Az előadó kérésére Rübik jelentéssel kezdjük. A versenyképesség eh, és kis- és középvállalkozások programja, ez az első. Kedves kollégák, elfelejtettem megkérdezni, mindenkinek itt van a szavazó kártyája? Haha. Eh, egyre több eh, néppárti van, egy fél óra múlva meg már egy se lesz itt. Akkor mondjuk én nem szavazok, az jó lesz úgy? A többi frakció, minden rendben? Jó, rendben. Mindenkinek megvan a szavazó listája is a Rubik jelentése vonatkozóan. Rátérhetünk a szavazásra. Donc, je, je rappelle, nous commençons... Még egyszer mondom, Rubik kollega kérésére a Rubik jelentéssel kezdünk. Egyes cikk, 20-as módosító Bálzáni asszonytól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene. Aha, tartózkodik, akkor ellenőrizzük elektronikusan. Én nem szavazok. Megnyitom a szavazást a 21-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 kártya van a gépben, és csak 35 szavazat érkezett. Kicsi furcsa, de ám legyen. 23-11 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk a 21-est. 12-es mellette. Ellene. Ketten tartózkodik. Egy valaki, akkor elfogadtuk. 22-es módosító Franceszkától. itt elvi probléma van, mert Helga Trüppel jelentésével ez összefügg, hiszen az európai költségvetésből finanszírozott politikára vonatkozó jogalapról van szó, és tudják talán önök is, az elnökök értekezlete, tehát a frakció elnökök eh, értekezlete döntőt amely szeret, szerint a, eh, ezen a ponton a bizottság munkájában a, a költségvetésből finanszírozott politikára vonatkozóan az számokat sem abszolút értékben, sem az unió költségvetésére vonatkozó százalékokat nem adhat meg azért, hogy a tárgyalásokat, a költségvetési MFF tárgyalásokat, tehát a többi és keletről folyó tárgyalásoknak nem menjünk elébe. A specializált szakbizottságokat arra kéri, hogy a jogalapot vizsgálja csak, majd mindjárt az MFF kapcsán beszélünk erről, az előzetes tárgyalások, az informális trialógus mi hamarabbi megkezdését javasolja. Még egyszer mondom, bármiről lehet beszélni, kivéve a számokról. Anything but the figures. Ez az elv. Ez volt az elnökök értekezletének a döntése. Nekünk különösen példát kell mutatnunk. Hogyha véleményekben számokat említünk, akkor azt példát mutatunk a többi szakbizottságban, és akkor az elnökök értekezletének döntését nem tudják alkalmazni a gyakorlatban. Politikai jellegű az elnökök értekezletének ezen döntése. Úgy vélem, hogy a Költségvetési Bizottság elnökeként a parlament szabályához kell tartanom magam számat, amely pedig a házszabály nem tiltja, hogy a számokat, számokról beszéljünk, hiszen ez csak egy politikai döntés tiltja. Tehát arról egy elvről kell döntenünk. Jogi értelemben véve nem nincs hatásköröm arra, hogy ezt a módosítót ne bocsássam szavazásra, ugyanakkor az elnökök értekezletének döntésére tisztában vagyok. Éppen ezért csak azt kérhetem határozottan a módosítók benyitóitól, hogy vonják vissza ezt a módosítót, illetve ha szavazok, akkor ellene szavazok, mert az elnökök értekezletének szóvivője vagyok ilyen szempontból hiszen ez egy egyhangú döntés volt, és ennek eleget kívánok tenni. Remélem mindenki érti a problémát, ezért a következőt javaslom. Egyszer szavazzunk az elvről. A Költségvetési Bizottság egyetérte az elemzésemmel, és úgy dönt-e, hogy szisztematikusan visszautasítja azokat a módosítókat, amelyeket, amelyek számokat, százalékokat tartalmaznak. Tehát arra kérjük-e a módosítók benyújtóit, hogy vonják vissza az ilyen módosítóikat. Egyet értenek ezzel, hogy szisztematikusan elutasítjuk az olyan módosítókat, amelyekben számok szerepelnek. Ezt a Költségvetési Bizottság elnökeként javaslom. Ki van ezen elv mellett? Köszönöm. Ki ellenzi ezt? Hárman. Tartózkodik-e valaki? Rendben. Más szóval. Köszönöm. Ez nagyon sokat gyorsít és egyszerűsít a dolgokon. Francesca módosítóját akkor visszavontnak tekinthetjük. Viszont a 13-as módosító. Ezáltal szavazásra bocsátható. 13-asról szavazunk. Paul Rübig akar valamit mondani? Mi müssen über den 22. A 23-asról is szavaznunk kell, csak ott akkor részenkéti szavazás le. Tehát a 22-esből kikerül a százalékos adat, de a maradék részéről ennek mindenképpen szavaznunk kell. D'accord, d'accord. Je comprends, oui, oui, je, je, je comprends. Értem, rendben. Igen. See, the, the whole amendment is not withdrawn. It... Tehát nem az egész módosítót vonjuk vissza, hanem csak a számot. Töröljük belőle a módosító többi részét. Tehát a módosító maradékáról szavazunk. Támogatja az előadó, ki más van mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk, de szám nélkül. Mit jelent ez? Azt, hogy a 13-as így értelmét veszti. 23-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 24-es. Vissza vonta Francesca. 14-es az előadótól mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös technikai korrekció, ezt ezért nem kell megszavaznunk, ez csak olaszul alkalmazandó. 16-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 26-os így értelmét veszti, folytassuk a preambuló bekezdésekkel, a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es együtt szavazhatunk ezekről? Nem? Nem, nem, nem. Érem fel. Eh, akkor a kezdjük. 4-es, mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Akkor az 5-ös következik mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk, nem nagy többséggel elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette, a többit blogban? 19-est is. 7-es, 19-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es blogban következik. Rendben, ki a mellette? Ellene. Ketten tartózkodik elfogadtuk az összeset egy füst alatt. A jogalkotási javaslat tervezet, határozat tervezet egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es Francescától két részben, első rész Recourses Resolution, és itt tovább odáig, hogy Edit Value mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész. A szöveg többi része mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezt is elfogadtuk, bár kisebb többséggel. 18-as értelmét veszti, a kettes szint úgy, marad a hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás következik. Én sajnos nem szavazhatok, de kérem, hogy a többiek szavazzanak gyorsan. Egyel több liberális van a kelleténél, mármint a teremben. Most jó? egy liberális kivontunk a forgalomból. Mindenki adta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. 33-2 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Paul Ribiknek. Standing ovation. Bon. <laughs> Állva tapsol a tömeg. yes, uh, Jan. Yes. Jan Mulder. About it. Igen. A, ami a liberálisokat illeti, liberálisból sosem elég, úgyhogy nem lehetünk túl sokan, de van egy új aldatagunk. Őt már beleszámolták? On me répond que pour la machine... A gép szempontjából a válasz az, hogy igen. Örülünk együtt az újdonsült liberális kollégának. A gép döntött. Nils Torvász jelentése következik. Horizon 2020 innovációs és kutatási keretprogram. a Herzog módosító, 45-ös, eh, elnézést, elnézést, még a szavazás előtt az előadó kéri a szót. Eh, Köszönöm, elnök úr. Van egy kis javítani való. Ez igaziból azt jelenti, hogy semmi nem változik a bizottsági adatokban, már a kilencedik oldalon. Hogyha megnézik a kilencedik oldalt, a kilencedik oldalon a kettes pontot, kompromisszumos módosító, az előadó egyes módosítója. Itt az A pont alatt 31,8-nak kéne itt szerepelni. És a következő, a hármas pont, az egyes kompromisszumon belül még mindig, a második sorban is van egy számadat. Itt 3,64-nek kellene szerepelni. Tehát mondom még egyszer mindenkinek 3,64. Remélem, hogy világos, és mindenki tudott követni, és most mindenki a megfelelő számadatokkal rendelkezik. Egyébként egy picit nehéz lenne szavazni, nehéz lesz szavazni. Tehát pontosan ezt javasolta a bizottság. A FED, Rendben, tehát ez egy szám aritmetikai eh, javítás, korrekció mindösszesen. Jó, köszönöm. És egyben azt is pontosítanám, hogy ez a százalék nem mond ellent az imént hozott eh, döntésünknek, mert ez a százalék a, a Horizont 2020-as költségvetési sor százaléka, nem az A1 fejezet százalékaként jelent meg. Köszönöm, ha mindenki hallotta, akkor folytathatjuk a 47-es módosítóval. A Herzog Editől érkezett, ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 12-es kompatibilis mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 48-as értelmét veszti, 13-as mellette ellene tartózkodik jobban örülnék meg, hogyha ezt elektronikusan ellenőriznék. Tehát a 13-as módosítóról szavazunk, az előadótól érkezett, megnyitom a szavazást, vagy nem. Zsozénál van a kulcs. Csak Zsozénak engedelmeskedik a rendszer tehát a 13-asról szavazzunk. Most, hogy a jobb kezem ismerítő mellettem. Szavazzanak, csak szavazzanak tovább. Most zárjuk le a szavazást. 17-16 arányban kitartaszkodás mellett volt értelme ellenőrizni, de elfogadtuk végül. Egyes kompromisszum és kettes kompromisszum blogban azzal a kis módosítással, amit jelzett az imént. Mellette ellene ketten tartózkodik, elfogadtuk. 49-es értelmét veszti az 50-es. Szint úgy minden módosító 50-nel kezdődő értelmét veszti, és éppen ezért 14-est viszonták, a 60-assal folytatjuk. A második oldal, második felében lévő módosítókat 60-61 és így tovább blogban szavazzuk, mindegyik az előadótól érkezett. Tehát ezeket együtt blogban 60-tól 65-ig. Mivel a 15-ös visszavonta, tehát ki van mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezeket mind elvetettük. Jürgen Farb 66-os mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene. Nem fogadtuk el. 67-es részenként két részben szavazunk. Az első rész mellette ellene. Aki nem néppárti mindenki, akkor nem fogadtuk el az első felét. A szöveg többi részéről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodik. Második részt is elfogadtuk. 68-as. Értelmét veszti. Akár csak a 17-es, sajnálom Monika. Ilyen az élet. Tehát a 17-es és 69-essel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 71-es. 71-es, 72-es blogban szavazzuk mellette. ellene. Aki nem szocialista, mindenki tartózkodik. Sajnálom a szocialistákat, de nem fogadtuk el 73-as, Edith Herzogtól érkezett, két részben szavazunk, az első részt nem támogatja az előadó, ki van mellette, dehogy nem. Az első rész mellette, a szocialisták ellene, mindenki más tartózkodik, nem fogadtuk el második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Folytassuk a 74-essel. Támogatja az előadónk. Mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, nagy többsége ellenzi, nem fogadtuk el 77-es, nem 76-os, bocsánat, mellette ellene tartózkodik. Köszönöm. Nincs többség, nem fogadtuk el. 77-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtak el. 78-as Edith Herzog nyújtotta be szóbeli módosítóval without compromising the principle of excellence, ezzel bővülne a szöveg. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es most szavazhatunk, Monika, mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 18-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. A 80-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk ezt is. 82-es. Ezt viszont nem támogatja az előadó. Mellette. Ellene Köszönöm. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 83-as. Szóbeli módosítóval kiegészítve. Eh, if in view of the review, bla bla bla, szöveggel eh, ez veszi át a második bekezdés helyét, így módosítva ki van mellette, ellene a mamut összetaposta, és így el nem fogadtuk el. Így szavazhatunk a 84-esről, Mónika mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Le... error, ja, euh, Nos, akkor négy módosító van itt az előadótól. Blogban szavazzunk? Jaj, nem, nem lehetetlen. Na, akkor 85-ös mellette. Ellene ezt se fogadtuk el, 86-os. Megköszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk nagy többsége, 87-es. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk nagy többsége, 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kisebb többséget elfogadtuk. Garenfem 88-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es előadó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 89 előadó támogatja mellette, ellene, tartózkodás. A néppárt tartózkodik? Vagy ellen szavaz, ellene szavaznak? Bocsánat, akkor újra kezdjük. Tehát 89. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, én úgy látom, hogy megszavaztuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És folytatom, ugye, most már én még mindig nem szavazhatok? Szavazhatok most már? Hát elfogadta, és a liberális kollégát is elfogadta a gép. Jó. Ha mindenki szavazott, akkor lássuk az eredményt. 18-20 arányban nem volt tartózkodás, elutasítottuk. 22-es az előadói mellette, ellene. Kettő, tartózkodás nincs, elfogadtuk, 23 mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz a többség elfogadta. Kérdezem, hogy a 90, 91, 92-t lehetne egybe? Nem? Jaj, nem. Jó, mindegy. Most jöttek a nyaralásból, mindenki csupa rossz szándékkal tele. Na, tehát 91-es. 90-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 91 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 92 mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk nagy többséggel. 93 mellette, ugye Kalfin, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95 okafogyott, 96 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hát ez elég szórakoztató, mert hol a bal, hol a jobb oldal győz. Na, 98-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás nagy többség elfogadta. 99-es és 100-as fogyott, azért, mert a kettes kompromisszumot elfogadtuk, úgyhogy jönnek a preambulum bekezdések, 26-os, Kárvályó asszonyé, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 27-es Mónikájé, kompatibilis az előzővel, technikai korrekció, mindenkinek megvan a papírja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as Kárvályó asszony, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 4-es következik, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompatibilis a 4-essel, Hercogasszonyé, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-as Áda Szúza, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 31-es hercogasszony, az eladó nem támogatja, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös az előadójé, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32, Alda Szúza asszony, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva. 33, Mónikájé, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os az előadói mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Jön a hármas kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 34-es okafogyott, 35-öst visszavonta Monika, a 7-es jön, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os áldaszúza, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es, hercogedité, az előadó támogatja, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as Mónika, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 39-es Eldeszúzá, az előadó ezt is jelenti, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Mindig itt van ez az ellenséges többség. 8-as az előadói mellette, ellene. Hát én jobban szeretném ellenőrizni. Jó, szokásomhoz híven inkább. Most szavazhatok? kérdezi az elnök úr. De akkor, és hogyan szavazza? Hát legalább egyszer szavazzak a saját frakciómmal együtt. Na, a lényeg, hogyha mindenki szavazott, akkor 24-14 arányban ezt elfogadtuk és szavazhatunk a 41-esről, mert kompatibilis ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 40-esről is szavazhatunk, Áldász Húzá ki van mellette. Ellene. Tartózkodás, nagy többséggel elutasítottuk. 42-es hercogasszonyé, egy szobeli módosítóval, ami itt szerepel a listában, ez egy fantasztikus szöveg, without compromising the principle of excellence. Ugye? Na, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as. Hercogasszonyi előadó. Mellette van, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 44-es Mónikái mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es az előadói, ez kompatibilis, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. 45-ös hercogasszony, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os Garán Fern, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízest visszavonta az előadó, a tizenegyes következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jön az egész javaslat, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es Gerenfám mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes az előadóé, okafogyottá válik, mert a 24-est elfogadtuk, Mónikáé a 25-ös, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és a 3-as az előadóé mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, akkor a végszavazás következik, de ezt elektronikusan intézzük. Ha kapok engedélyt, akkor én is szavaznék, mondja az elnök úr. Kérek mindenkit, hogy szavazzon gyorsan. Jó, megvan a 38 szavazó, akkor működik. Nézzük az eredményt. Jó, 34 igen, két tartózkodás, két ellenszavazat, akkor gratulálunk az előadónak, Torvalds úrnak, és a következő nézzük, hogy mi lesz. Még mindig Nils Torvalds úr jelentéséről van szó, de de most az Európai Atomenergiai Közösségről, amely a Horizon 2020-at egészíti ki. 12-es módosító mellette Hát úgy látom, még nem készült el az összes frakció. Torvalds úr, tessék, mondja meg, mit tegyünk. Na, mindenki szavazhat, akkor 12-es ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29, Izabel Düra, ki van mellette? Senki ellene, mindenki, tartózkodás, akkor ezt elutasítottuk. Akkor a 13-asról szavazhatunk mellette. Ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 30-as, Isabel Dura, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 31-es, megint Isabel Dura mellette, ellene. Tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 14-es az előadói mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 32 Garánferm mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 33 Izabel Düről, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Igen, na, akkor most nézzük, az atomenergiáról van szó, és kedves Izabel Düranunk azt javasolja, én mondjuk barátilag azért mondhatom, hogy próbáljunk már meg blogban szavazni az összes törlést célzó módosítóról. Izabel Durán rengeteg törlést javasol, ezekről szavazzunk már egyben, kérek mindenkit, jó? Jó. Akkor kérdezem, hogy ki támogatja Izabel Durand módosítóit? Tehát csak azokat, ahol törlést javasol. Ki van ellene? Látom sokan. Tartózkodás? akkor, na, ezt viszont így egyszerűen elintéztük, mert abban a pillanatban meglátjuk, hogy Isabel Duron és törlés célzó módosító kész el van utasítva. Hát ezt majd úgy is megbeszéljük, de akkor ez így jó, mert rögtön a 15-ösre ugorhatunk, ami az előadójé. Hú, a 35-ös az nem törlés, bocsánat, bocsánat. Isabel Duran azért nem mindenütt pusztítást javasolt, tehát a kezdjük a 34-essel. Ki van a 34-es mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 35-ös, ugyanaz a szerző, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítva ez is. 15-ös, mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítva. 36-os, görönfem, nézzük csak, hogy okafogyottá válik-e. Nem, nem, nem, elő kell először szavazni, a másik kettőt visszavonták. Tehát a 36-os mellett ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a 38-as jön, ugyanaz a szerző, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39-es. Hercogasszonyé. Igen, a szokásos fantasztikus szöveggel, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor ugye a 40-est azt már hagyjuk. 41-es, hercogasszonyé, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17-es az előadójé, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor kihagyjuk a Düren módosítók egész sorát. Jaj, bocsánat, a 42-es az nem törlés, bocsánat, arról szavazunk. Az előadó ellene van, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk, és akkor most jönnek a törlés célzók, amiket át tudunk ugrani a lap végéig, viszont a 48-asról szavaznunk kell, mert ez nem törlés. Az előadó ellene van, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva a disparu. Nous arrivons aux recitals. Na, akkor utána a törléseket azt kihagyjuk, és a preambulum bekezdések következnek. A 21-es hercogasszonyé a fantasztikus szóbeli módosítóval ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 4-es okafogyott, és Izabel Durán jön megint a 22-es, de erről szavazni kell. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva. Na, akkor jön a kompromisszumos módosító. Szám nélkül. Itt mindenki látja, nincs szám. A hatos preambulum bekezdésről. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Na, hát akkor ha ezt megszavaztuk, akkor jön a hetes preambulum bekezdés. Ki van mellette? A 26-os ellene? 26-os? Elfogadtuk. Tehát hetes jön a hatos után mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. A 27-es megint hercogasszony a klasszikus szavakkal ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 8-as oka fogyott. A 9-es, 10-esből, 10-esről egyben ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as Kárvályó asszony, ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 11-es az előadójé, ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk és akkor jön az állásfoglási javaslat, az egyes módosító az előadói mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as Görán Ferm, az előadó ezt ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és e miatt a kettes oka fogyott, tehát a hármas következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es Mónikájé, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és jöhet az elektronikus végszavazás, megnyitom a szavazást. Kérem, kérek mindenkit, hogy szavazzon. Le vote est ouvert. Tout le monde n'a pas encore voté. Votez, votez, votez, votez. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Na, 32-en szavaztak, 29 igen, tartózkodás nincs, 3 ellenszavazat elfogadtuk, akkor gratulálunk Torvász kollégának, de még nem fejeztük be, nem végeztünk még Torvász úrral, mert itt a harmadik jelentése. És miről is? Arról a rendeletről, amely a Horizont 2020-ban a részvételi és információ terjesztési szabályokat fogalmazza meg. Remélem mindenki megtalálta a szavazó listáját, és akkor szavazhatunk is. A 9-essel kezdjük, ezt visszavonta az előadó, akkor marad a 24-es, ki van mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Isabel Duran 25-ös mellette, az előadó ellenzi. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tízes az előadói, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Tizenegyes ugyanezt ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os, Mária Munyéz, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es az előadói, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Monika 27-ese ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Na, egyes kompromisszum az előadóé, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy ugye mind okafogyottá válik, amit ez lefed. Jaj, nem, ez csak a 29-es. Jó. Akkor az azt jelenti, hogy a 30-asról szavazni kell. Jó. Tehát akkor szavazzunk a 30-asról. Izabellé. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 31-es Mónikáé, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 32-es hercogasszonyé. Nincs szóbeli módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 33-as hercogasszonyé. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás ugyanezzel a többséggel elutasítva. Nos, most lehet blogban szavazni 34-től 38-ig, hercogasszonyé. Ez a sok módosító. Nem tudom, hogy mi az előadó véleménye. Jó, nincs, nem tudjuk. Na, akkor ki van mellette? Úgy látom, az előadó mellette van, mert úgy szavaz. Jó, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Hát akkor többség az megvolt. Akkor ezeket mind elfogadtuk nem tudom, mindegy, tehát mind elfogadtuk, a 39-es következik, megint hercogasszony, egy másik bekezdésről, itt ellenzi az előadó, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Jönnek a preambulum bekezdések, és van egy kettes kompromisszumunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 17-esre tudunk ugrani, mert a többit ugye lefette a kompromisszum. Monikájé, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 18-as Görenfelm, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Előadója a kettes, kompatibilis, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Jön a 19-es Mónikáé, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas előadójé, és itt van szóbeli módosító, and with commission concerned. Ki van emellett? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Jön a 20-as, Mónikáé, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az előadója négyes, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki van mellette? Ellene, kettő, tartózkodás van, elfogadtuk. Akkor ugorhatunk? Hmm, ez csak a 21-est érinti, hát akkor a 22-esről szavazni kell. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös, a 22 a kompatibilis ki van mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Az előadó hatosa, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Izabeli a 23-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt nagy többséggel elutasítottuk, és a módosít 8-as az előadójé ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Végszavazás elektronikusan következik, kérek mindenkit, hogy szavazzon, legyen szíves. Még, még, még, még kéne. Lezárom a szavazást lezárom. 33-ból 31 igen, két ellenszavazat, tartózkodás nem volt, akkor Nils Torvaldsnak gratulálunk. Hát, hatalmas győzelmet aratott, és... On fait Riquet. Alors on va passer à Monsieur Riquet. Est-ce que Monsieur Riquet est toujours là? Riquet úr itt van? Na akkor Dominik Riki jelentése következik, a belbiztonsági alap, rendőri együttműködés, a bűnözés megelőzésére és a válságkezelésre. Kérdezem, hogy mindenkinek megvan-e a szavazó listája. Euh, Riké. A Riki anyagról siessünk egy kicsit, mert hogy az idő az éghajlatváltozástól felmelegedik a bolygó, eltűnünk, megszűnünk, siessünk, kevés időnk van. 17-es módosító és a 18-as szavazhatunk egyben. Jó, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 33, Vertman asszony, liberálisok, mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 19-es és 20-as az előadói, egyben, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-35, Görán Ferm, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-22 az előadói, egyben, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os Göráné, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 23 előadó, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 37-es Vertmán asszony, nincs véleményünk, ki van mellette? Ja, mellette van, igen. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Jön a 24-es és a 25-ös lehetne egybe? A 27-28-at is? 26-27-et is? Nem. Jó, akkor a 24-25-et egyben, mellette, ellene. Na jó, akkor elektronikusan ezt ellenőrizzük. Jó, de egyben még mindig a 24-25-ösről egyszerre. Kérem, hogy szavazzanak, hogy haladjunk. Lezárom. 31-en szavaztak, és 14-16 arányban elutasítottuk mind a kettőt. 38-as Göráné, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-27 egyben jó? Nem. Akkor 26-os ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette? Ellene Jó, azt hiszem, ezt ellenőrizni kéne. Úgy látom, hogy megvan a többség, de szavazzunk elektronikusan, jó? A 27-esről az előadójé. Kérem, szavazzanak. Herzog Edith is szavazott. Úgyhogy lezárhatom a szavazást. Lássuk, 19-11 arányban elfogadtuk egy tartózkodással. Na, jönnek a preambulum bekezdések. Hármas ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as és 29-es módosítók egyben, Göráné, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 4, 5, 6, lehet egyben előadó, igen, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk mind a hármat. 30-as Vertman asszony, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 7-8-1-ben az előadójé, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 31-es Vertman asszony, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es az kompatibilis, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, most elutasítottuk. Jönnek a 10, 11, 12, 13-as módosítók, szavazhatnánk erről egyben? A 13-asról nem. Akkor 10, 11, 12, egyben ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. 14-15 egybe mehet? Jó, igen, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 32-es Vetman asszony mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 16-os előadói mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Na, akkor jön az egész javaslat, a állásfoglalási javaslat. De nem értem, hogy mi van ideírva. Egyes módosító. Jó, akkor szavazunk az egyesről először. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk, és akkor a kettes módosító a szóbeli módosítóval együtt a reiterates that utáni részről kell. Görán a kérdése van? Részenként kéne szavaznunk a szóbeli módosítóról, mert a módosítót támogatjuk, de a szóbeli módosítást nem. Jó, rendben mondja az elnök úr, akkor a következőt csináljuk. Először szóbeli módosító nélkül ki van mellette ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. És akkor a regardless of realizable savings and reallocations lenne a szóbeli módosító ki van mellette hát nem sokan ellene, sokan, tartózkodás, akkor ezt elutasítottuk. Jön a végszavazás, elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Tehát a Riké jelentésnél tartunk, lezárom a szavazást. Harminc igen, két nem, és van egy tartózkodás. Gratulálunk Dominik Rikének! Nézzük, hogy mi következik ezután. És Mónika Holmeyer jelentése jön. Nagyon sokat dolgozik ez a Mónika. És rengeteg módosítót is készít. Három van, Először a menekültügyet vegyük jó. Tehát a menekültügyi és migrációs alap és belső biztonsági alap A 26-os, 27-esről lehetne egyben szavazni? Az előadó azt nem támogatja egyébként ezt a kettőt. Mindenkinek megvan a helyes listája? A migrációs alap, a menekült ügyi és migrációs alap. A 26-os, 27-es módosítóval kezdünk. Ki van mellette? A szocialisták ellene, a többiek. Akkor ezt elutasítottuk, ezt a kettőt. A 28-ast támogatja az előadó. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 29-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 30-as, és itt részenként fogunk. Az első rész, ugye ezek nélkül a szavak nélkül, access to justice and free legal assistance, healthcare and housing, az előadó ezt támogatja, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második rész, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 32, megint részenként szavazunk, az első rész támogatja az eladó, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a második részt kérdezem, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 33, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Na jó, ezt nézzük meg elektronikusan. A 33-asnál tartunk, Vetmen asszonyi, szavazzanak kérem. A túl, megmaradt túlélőket arra kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. 14 igen, 16 nem és egy tartózkodás, ezt leszavaztuk. Lehetne blogban 34, 35, 36? Ne, jó, akkor 34. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 35 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 36 mellette? ellene, tartózkodás elutasítva. A 37-esről megint két részben fogunk szavazni. Az első rész, a, vagyis az első szavazás a free szó nélkül. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A második rész, ugye, most akkor csak ez a, a free szóról van szó, ki tehát itt betesszük a szövegbe a free szót, nem kivesszük, ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nos, rengeteg módosítónk van Szuzán asszonytól. Először a 38-asról szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. És lehetne blogban? Igen? Jó. Hát a 43-tól eltekintve, akkor 39-től 47-ig, de a 43-as nem. Jó, azt mindenki követte? Tehát akkor 43 nélkül az összes többi ki van mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítottuk, senki nem szavazott mellette. És akkor vegyük a 43-ast. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, hát itt is azért a többség ezt leszavazta, más, de mégis. Akkor jön a Görán féle három módosító. Lehetne egyben? Ki van mellette? Ellene. Geyer úr most akkor mellette van, vagy ellene? Jó, csak nem láttam. Egy kicsit késve emelte föl a kezét. Na minden esetre tartózkodás. Jó, ezt a hármat elfogadtuk. Az előadó 12-ese mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 51-es kompatibilis, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-54-1-be lehetne? Jó. Az előadó nem támogatja őket, ki van mellette ellene? Tartózkodás, elutasítottuk mind a kettőt. 55-ös Görené, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy az 56-os oka fogyott, és kérdezem, hogy lehetne egybe 57, 58, 59? Jó, akkor kiszavaz mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as Görani, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és kérdezem megint, hogy lehetne blogban szavazni 61-estől 68-asig. A 64-esen kívül jó, csak a 64-esig? Jó, mondja az elnök úr. Tehát akkor 61, 62, 63, 64 egyben. Ki van mellette? A szocialisták és a GUE, ki van ellene? A többiek, tartózkodás, elutasítottuk. Na, akkor 65-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva. Lehetne a három maradékot egybe? Szuper, 66, 67, 68 egyben. Ki van mellette? Senki, ellene, tartózkodás. Ezeket elutasítottuk. És Görán, itt van három módosító, lehetne egybe? Igen, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor jön a 72-es. Ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as, megint hozzáasszony, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jönnek a preambulum bekezdések, a 15-ös módosító, Szuzá asszony, ki van mellette, El, ellene, tartózkodás, ugyanaz a többség elutasította, 16-os Göráné, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 17-es is Görané, ki van mellette? Kellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Mi marad? Négy Angelika féle módosító lehetne egyben? Nem. Jó, jó, rendben. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. Nagyszerű. Akkor jön a 22-es Göráné, ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, Szuze asszony, és itt megint részenként fogunk. Az első részt támogatja az előadó, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Jön a második rész. Az előadó azt nem támogatja, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, a büro nem szavaz ám. Na, most akkor ellene van, vagy mellette? Na jó, akkor szavazzunk még egyszer a második részről, a 23-as második részéről. Nem elektronikusan, csak készfeltartással. Ki van mellette? Jó, ellene. Nagyszerű tartózkodás. Na, felébredt a büró, és akkor visszautasítottuk, a, elutasítottuk a második részt. Jön a 24-es. Van egy egyes kompromisszumunk, ami lefedi a 24-est. Azzal a szöveggel, amit mindenki lát, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk tehát. De ez a többi módosítót nem fedi le, tehát akkor szavazni kell. 25-ös ki van mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. És egybe lehetne a többit? Kérem szépen. Jó, a hetes kivételével. Tehát akkor az összes többi 5-től 11-ig a hetes kivételével ki az előadójé, nyilván ki van mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk ezeket, és akkor külön a hetesről, ki van mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk ezt is, egy kicsit másfajta többsége. Na és akkor rátérhetünk a szövegtervezetre. Egyes módosító az előadói ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es Görani, mert van szobali módosító hozzá a liberálisok, de akkor úgy csináljuk, mint az előbb, jó? Na, akkor először a, az írott szöveg szobali nélkül ki van mellette? Ellene? tartózkodás. Ezt elfogadtuk. És akkor most jöjjön a szóbelével együtt, ki van mellette. Az előadó az ellenezte? Igen. Na. Tehát még egyszer ki van mellette? Jó, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És a kettes az okka el válik. Ugye? Igen. És akkor jön a hármas, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, és akkor elérkeztünk a végszavazáshoz, ezt elektronikusan bonyolítjuk. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Még mindig, még mindig, most lezárjuk Na, 31 igen, két ellenszavazat és egy tartózkodás. Akkor gratulálunk Mónika Holmájernek, de nem végeztünk még vele, mert hogy még két másik anyaga is van. Először az általános rendelkezéseket vegyük elő, jó? Tehát a menekültügyi és migrációs alap és belső biztonsági alap általános rendelkezései azt mondja, a 752-es jelentés a bizottsági számozás szerint jó, mindenkinek megvan a száma, akkor kezdjük. Egy egész sor módosító indítványjal kezdjük, amelyet a raportőr nyújtott be, tehát 11-től 16-ig. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a, csak a szociáldemokraták ellenezték. 31-es Görené mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene ellene tartózkodás elfogadtuk. a többség támogatta, pedig a raportőr ellenezte ezt a módosítót. Blogban szavazunk 17-től, meddig is? Nem, a 17-ről külön, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as az raportőré mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt a következő a 21-es, ez egy kompromisszumos módosító indítvány, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as okafogyottá vált, 22-es következik, és a 23-assal együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es, Görön módosítója, a raportőr ellenzi, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os, 37-esről együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as eh, a raportőr ellenzi, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es, 40-esről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk mind a kettőt. E, jövünk a preambulum bekezdésekhez. 25-26-os együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös, 6-osról együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es, Gören Ferm módosítója, ez is egy kompromisszumos módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-29-esről együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A hetes, illetve a a következő négy módosítja mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as Görené mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, és le is zárom a szavazást. 16 igen, 15 nem, tehát elfogadtuk. Ezt a koordinátorral kérem, hogy tisztázzák. Rendben van, akkor megyünk tovább a jogalkotási állásfoglaláshoz. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ez volt az egyes módosító, 24-es következik, írásbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nagy többséggel fogadtuk el. A következő szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A kettesről nem kell szavazni. Hármas, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Zárszavazás. Ezt elektronikusan ejtsük meg. Kérem, szavazzanak. Még Fernandes úr is szavazzon. Lezártam a szavazást. 29 igen, 2 nem, szavazattal, 2 tartózkodással elfogadtuk ezzel meggyőző többséggel a jelentést. Gratulálok Mónikának. Az utolsó Mónika Holmeyer jelentéshez érkeztünk. amelynek tárgya külső határok és a vízum ügy. Itt két raportőri módosító 12-13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő Gőren módosító 24-25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 14-15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A raportőrje a 16-os mellette. Ki támogatja tehát a 16-ost, ki ellenzi? Sokan ellenzik, elutasítottuk. 28-as következik Angelika mellette, ellene Elutasítottuk. következik a preambulum. 18-as, 19-es, 20-asról együtt szólunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-22-es Angelika módosítói mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egy sor raportőri módosító következik, a hatos kivételével, tehát az ötöstől a 11-esig a hatos kivételével szavazunk mellette. Ellene a szociáldemokraták ellenzik, tartózkodás, a többség viszont elfogadta. Most a hatosról szavazunk mellette. Még egyszer tehát ki támogatja a hatost? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhármas, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Szavazunk az egyesről, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es Görán Ferm módosítója, egy írás összeveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóberi módosító ellenzi a raportőr mellette, ellene, ta, ellene, tartózkodás, a Szóberi részt elutasítottuk. A hármasról és a négyesről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus végszavazás következik, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 30 igen, 2 nem, szavazattal 2 tartózkodással Monika Holmeyer jelentését ezzel túlnyomó nagy többséggel elfogadtuk. Remek. Akkor megyünk tovább, az Alfonzi jelentés következik. Halászati lehetőségek, partnerségi megállapodás, Dánia, illetve Grönland. Itt először is a jegyzőkönyvről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Köszönöm szépen. Elektronikusan szavazunk tehát az egész véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 igen, 2 nem, tartózkodás nélkül elfogadtuk, és gratulálunk Alfonzi kollégának, aki ugye nincs itt. És ezzel tulajdonképpen át is térhetünk a Godmanis jelentésre ez pedig az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló rendelet módosítása. Megkapták a szavazó listát. Kezdjük tehát a 22-essel Gyuran asszonyé mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 23-as Carvalho asszony módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es Gören módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es a jelentéstevői mellette ellene nagy többséggel elutasítottuk. Preambulum 14-es Izabel módosítója mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kis többséggel a párt ellenére. 15-ös Carvalho asszony módosítója. Részenként szavazunk mellette. Első rész, tehát mellette ellene tartózkodás az első részt elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a második rész marad. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három módosító, Izabel módosítói, amiről együtt szavazunk. A raportőr a jelentéstevő ellenzi. Hát közösen szavazhatunk erről? Nem, nem, mégsem. Izabel, tehát 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Minél tovább szavazunk, annál több lesz a nem szavazat, úgy tűnik. A következő 19-es Carvalho asszonyé mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös, 6 együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as, 21-es, Kárvályi asszonyé, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es, 8-as, 9-es, közösen mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Szavazunk a jogalkotás elsfoglalásról, 13-as mellett, nem elnézést, az egyesre először, tehát mellette ellene elfogadtuk. Most jön a 13-as Gerend felmódosítója, részenként szavazunk, tehát az első Points of Death of Union Solidarity, -e nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A második részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás tehát a második részt is elfogadtuk. Ez pedig annyit jelent, hogy a kettes módosító okafogyottá válik, hiszen a 13-as második részét is elfogadtuk, következik a 3-as mellette, ellene, tar- tartózkodás. Elfogadtuk, elektronikusan szavazunk az egész véleményről, megnyitom a szavazást. Nagyon gyorsan szavaznak a kollégák, le is láttam a szavazást. 32 igen, 2 nem, egy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok Ivars Godmanisnak. Most pedig, tehát még egyszer gratuláltam, és mi van még hátra, amiről kell még szavaznunk? Eider Gardiazabal Rubail eh, jelentéséről kell szavazunk innovatív pénzügyi eszközök a következő több éves pénzügyi keret kontextusában. Ez a címe ennek a jelentésnek. Kezdjük tehát a hármassal mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes Ashworth úré. Mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 8-as. Ugyancsak Ashworth úré mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Bár a néppárt támogatta. 6-os. Kleva asszony nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás, elutas, elfogadtuk, bocsánat. Hetes. Durand asszony módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös. Riké úré, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences. Ashworth úré, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes. Riké úr módosítója, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes. Ashworth úr kért szót, szeretne a 12-eshez valamit mondani. A szöveg első részében a shall be a javaslat szerint törölnünk kell, a második részben pedig a liabilities in, Euro, in a union budget, a must szót kell törölnünk, tehát a must szócskát kivesszük ebből a részből, és a shall beat a másik részből. Ez egy szóbeli módosító indítvány, amit az írásbeli módosító az nyújtott be, mellette ki van a javaslat mellett, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. azzal a szóbali módosítóval, amit az előbb hallottunk Ashworth úrtól. Következik a 11-es, 11-esről szavazunk, tehát 11-esről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as, Dominik Riquet, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es, ezről nem szavazunk, 16-os, Richard Ashworth módosítója mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 15-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Blogban szavazunk Kléva asszony módosítóiról 17-től 19-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as Richard Ashworth kompatibilis módosítója, a raporter ellenzi, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 21-es, 22-esről közösen szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 as visszavonták, 24-es következik Dominik módosítója, egy szóbeli módosítóval, a jelentésevő részével mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös klévasszonyé mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os eh, Richard Ashworth módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És ezután már is áttérünk a 2032-esre, mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy a többség támogatja, tehát a 32-esről azért inkább szavazunk elektronikusan is, ellenőrizzük elektronikusan. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. 18 igen, 18 nem szavazat. Valóban jó, hogy ellenőriztük, hiszen így kiderült, elutasítottuk ezt a módosító indítványt. Szegény Izabel. 33-as Richard Ashworth módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Dominik Friké módosítója első rész, mellette illetve a második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő a C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 45-ös, mert a 43-ast visszavonták, tehát a 45-ös, 46-os, Stamkosz kollégái mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 47-es lefettük, és most következik a D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as Dominik Riki módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es Klévasszony módosítója kompatibilis raportőr ellenzi, mellette, ellene elutasítottuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő az 55-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os és 57-es azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-es és 62-esről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a preambulum 1-es a jelentéstevő ellenzi, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Csak a néppárt támogatta. Kettes, Papasztamkosz kollega módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezután következik, következnek, következik a kont ötös módosítója, talán ezt a pont hatossal is együtt is szavazhatunk erről. A jelentéstevő ellenzi. Ki ellenezte, tartózkodás. Hát igen, ezt lesöpörtük. Kont 8-as mellette, ellene, mindenki ellenzi, tehát elutasítottuk. Most szavazunk az összes ITRE módosítóról, illetve ezekről nem kell szavaznunk, mert mindegyiket már lefette valamelyik másik módosító. Illetve elnézést mondja az elnök. Együtt szavazunk az ITRE 2, 3, 4, 5, 6 és 7-ről, illetve 4-esről nem tehát a négyes kivételben még egyszer 2, 3, 5, 6, 7 ittre ezekről szavazunk. A jelentéstevő ellenzi, ki támogatja, senki, ki ellenzi, mindenki. De hát ezt is lesöpörtük. Négyes, ittre négyes, mellette a liberálisok támogatják, ellene mindenki a liberálisokon kívül. Tehát elutasítottuk. 12-es, ittre 12, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as, 14-esről együtt a jelentéstevő támogatja. Nem mindegy, először a 13-esről külön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi, jönnek a regi módosítók. Regi 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 8 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Regi 9, egy új bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 10, a jelentésebe ellenzi, ki van mellette, senki, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás elektronikusan. Szavazunk tehát a jelentésről, Eider jelentésről lezárom a szavazást. 31 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok. Rodi. Sorhatják a kollégát. Nous avons maintenant... Nos, lássuk mi jön. Helga Trüppel jelentés a Life programról. Alors, euh, Göran. Görannak van hozzáfűzni valója? Igen, elnök úr. Szavaztunk az elvről, hogy szávok nem szerepelhetnek, így Jutahok nevében a 16-os, 19-es módosítókat visszavonnám. 16 és 19, ha jól értettem. Rendben, akkor lássuk, Hega már nincs közöttünk, de kiváló ki, helyettese képviselője van. Izabelhez fordulok. Először is felvetettük azt az elvi kérdést, hogy elfogadunk-e olyan módosító indítványokat, amelyekben számok, konkrét számadatok, százalékok szerepelnek. Félembe véve az elnökök értekezletének politikai döntését, amely felkérte az összes európai parlamenti szakbizottságot, hogy tartózkodjon a konkrét számok megnevezésétől, annak érdekében, hogy ne menjünk a többi éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások elébe. Én ezt szavazásra bocsájtottam, és az a döntés született, hogy a mai vélemények esetében semmiféle abszolút értékű szám, sem százalék érték nem szerepelhet, kivéve az adott köcsövetési sor százalékaként, de ez ugye nem a teljes költségvetés százalékát jelenti. Ezen jelentés esetében eh, több eh, módosítóra is vonatkozik ez a probléma, tehát az elfogadandó módosító indítványok eh, továbbra is csak jogalkotási jellegűek lehetnek, számok nélkül szigorúan. A. Nagy kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Várjunk egy pillanatot, Kárvályó asszonynak van hozzáfűzni valója? Igen, elnök úr. Ebben a kompromisszumban minden, ami százalék, az törlésre, viszonlásra kerül. De hát pont a számok miatt került be ez az egész számokról szól az egész kompromisszum. Hát pont a számok növekedésének okán eh, javasoltuk. Akkor mi marad? Hát akkor vonjuk vissza az egészet, vagy szavazunk ellene. Tehát akkor visszavonjuk. Là, je, je, je me tourne vers Isabelle. Il serait plus raisonnable. Isabellehez fordulok. Szerintem jobb, hogyha visszavonjuk az egészet pont csak a számokról szól az egész módosító, akkor vonjuk vissza az egészet. Hát ez a kompromisszum füstbe ment terve. És nyilván az a kompromisszumhoz tartozó módosítókkal is ugyanezt történik. Eltűnnek. 6-os, 19-es, 18-as, nem a 19-est, azt már Utah Hawk visz, nevében visszavonták, de a 6-os, 18-as marad mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lássuk a B, nagy B kompromisszumot. Ugyanez a helyzet itt is? Úgy látom, hogy nem. Akkor szavazhatunk a nagy B-ről mellette. Ellene. Tartózkodik. A többség támogatja, így tehát elfogadtuk. C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kilenceshez érünk, az azonban nem összeegyeztethető, elfogadható. Erről nem szavazhatunk. Akkor visszavonjuk? Akkor a 22-essel folytatjuk. Maria Carvalho módosítója, az előadó ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 23-ast visszavonták. 10-es. Szintén eh, olyasmi, amiről nem szavazhatunk. Viszont a 11-es, 12-es, 13-as kompatibilisek az a döntéssel. Szóval tudunk blogban szavazni? Nem rázzák a fejüket a néppártiak. Jó, akkor 11-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is. 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ami a preambulum bekezdéseket illeti, kezdjük talán a 15-ös eh, szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóban módosítva. 4-es Helga módosítója mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A D kompromisszomról nem tudunk sajnos szavazni, mert itt számokról van szó, akkor ezt visszavontuk, hogy megállapodtunk. Az ötösre is igaz, a 16-ost visszavonták, ahogy az Görön mondta, de a 17-ösről szavazhatunk mellette. Ellene. Tartózkodik. 17-est elfogadtuk. A jogalkotási állásfoglalás tervezet egészet illetően van egy 5%-os számadat, de ez elfogadható. Az egyesről szavazunk mellette. Jaj, bocsánat, két részben. Mellette. Az első rész mellett, ellene. Tartózkodik. Elfogadjuk az első részt. A maradékot mellette, ellene. Tartózkodik. Azt is elfogadtuk mások szavaztak ellen, de akkor azért elfogadtok. 14-essel folytatjuk, itt szintén két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene. A mamut tartózkodik. Ezt nem tudtok elfogadni. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Második részt elfogadtuk. 2-3-as Helga féle módosítókról bokban mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan az egész uh, live-ról. Il y, a, il y a un coordonnateur là euh, au PPE qui donne des indications D'accord, merci. Köszönöm a néppárti koordinátornak, hogy jelzi a kollégáknak, hogy mit és hogyan szavazzanak. Le vote est ouvert, le vote est ouvert, le vote est clos. És lezártuk a szavazást. Nem marad hás, hátra, mint hogy megállapítsuk, hogy 32 erényben tartózkodás nélkül elfogadtuk a Helga Trüppel jelentést. Gratulálunk! Izabel úgy látom, gratulál! Majd átadja a gratulációinkat Helgának. Befejeztük a szavazást, ezzel a jó hírrel kedveskedek mindenkinek. De ez nem azt jelenti, hogy bárki is elhagyhatja a termet. Gratulálok, és köszönöm, kihúzhatják a kártyájukat, és már most tegyék jó zsebre, mert jövő héten szükségük lesz rá Strasbourgban. Ah oui, il y a des virements, pardon, oui, oui. Bon, erreur. Excusez-moi, erreur. Bocsánat, bocsánat. Igen, van még. A transferekről még szavaznunk kell. Rapid. Csak gyorsan. Euh, Est-ce que Francesca Balzani a désigné un porte-parole pour présenter le... Francesca Balzani a transferekre kinevezett euh, felelős? Nem, Gören. Úgy tűnik, hogy Gören. Igen, támogatjuk a transfert, ennyi. Akkor érdemi vita az ügyben nem alakul ki. Sürgősségi eljárásban kell döntenünk. Ez már megszokott eh, bevált gyakorlattá kezd válni. a szíriai polgárháború áldozatai miatt kell ilyen gyorsan szavaznunk, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk egyhangúan. Köszönöm mindenkinek. Négy apró kis eh, átcsoportosítás vagy transfer. A négyet együtt blogban kezelhetjük, Ferendes úr. Os virmãos, transferências, são todas justas. Igen, ezek a transferek, átcsoportosítások mind indokoltak. Indokoltak, és ezért mindenkinek a figyelmébe javaslom, kinek szavazzák meg. Szavazhatunk blogban. Kiváló, akkor a blogban szavazzunk. Négy átcsoportosításról van szó, négy transferről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kiváló. Most már tényleg a szavazás végéhez értünk, kedves kollégák. Bien, alors mes chers collègues. Kedves kollégák, azt javaslom önöknek, hogy a Lássuk az uniós ügynökségek és a nemzeti költségvetések eh, hatása eh, címet viselő tanulmányhoz eh, Fabio de Versa és Valéo Menyik fogja ezt felvezetni, illetve Frippier mindenkit üdvözlök, aki ez ügyben itt van közöttünk. Meg kell, hogy mondjam, hogy Sajnálatos módon nem sok időnk van már hátra. Mindenki megkapta az önök által készített anyagokat. Kérem ezért, hogy elnézést, de 5 percre szorítkozzanak. Nem, maximum 5 percük van. Mert ezt követően nagyon fontos kérdéssel kell foglalkoznunk a többéves pénzügyi kerettel. Minut. Si le rapporteur veut faire un petit commentaire, il le fera. Et ensuite, celles et... Tehát, akik további kérdésekkel rendelkeznek, további kérdéseket szeretnének eh, a tanulmány készítőihez, kérem, hogy vegyék fel velük közvetlenül a kapcsolatot. Parancsoljon. Uram, a szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó reggelt kívánok. Ez azt jelenti, hogy az öt perces idő, időt betartom. Elnézést kérek mindenkitől, viszont így nagyon-nagyon gyorsan végig fogok szaladni ezen az előadáson. Nem fogok részletekbe bocsátkozni minden egyes pontról. Megpróbálom a főbb aspektusokat összefoglalni önöknek, amire a tanulmányban jutottunk, és arra fogok központosítani, hogy a régi ajánlások közül melyek a legaktuálisabbak még mindig. Három fő pontra összpontosítottunk ezzel az előadással, csak emlékeztetek mindenkit, ugye nyilván ez a tanulmány célja volt, utána pedig majd a konklúziók és az árás következik. Tehát mi, ugye mi volt a témánk, arra összpontosítottunk, hogy elemezzük az ügynökségek létrehozásának a hattaniós és a nemzeti költségvetésekre, tehát esettanulmányok, illetve módszertani megközelítésünk az az, hogy a repülésbiztonsági ügynökség és a gyógyszerészeti ügynökség példáját vegyük végig. Nyilván ez a kettő a legfontosabb költségvetési szempontból, de hát egyébként is a felelősségük is nagy, menedzsment szempontból is a 31 ügynökség közül ők a legjelentősebbek. Tehát a következtetéseink azok voltak, hogy ennek a mechanizmusnak a létrehozása, megteremtése javította a rendszert. Európai szinten is javította a rendszert, ez egyébként mérhető, a fogyasztók védelme erősödött, illetve a hitelesség is erősödött, az EU hitelessége és a beavatkozási képessége is erősödött. Ugye egyéb nemzet és nemzetközi intézményeken belül. Így azt gondolom mindenki tudja, fontos ez a fajta interakció is nagyon a globalizált világunkban. Ebből mi következik? a piaci dimenzió, és így tovább eltérnek a tagállamokon belül, az egyes tagállamok között, de mégis a módszerek lehetővé teszik azt, hogy a kisebb tagállamok is részt vegyenek az általános mechanizmusban, kapjanak információt, és ennek nyomán erősítsék a kapacitásokat, tehát a repülésbiztonságot, illetve a gyógyszerek jóváhagyási eljárását is javítsák. Tehát végül több kiegészítő dolgot találtunk, mint átfedést. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy igazi átfedést azt nem találtunk sehol, de hát az életben mindig úgy van, hogy azért mindig lehet javítani valamit, lehet javítani a hatékonyságot, ezzel kapcsolatban is vannak ajánlások, de általánosságban azt mondhatom, hogy a rendszer nem mutat átfedést az európai és a vegyes nemzeti szintek között. Na a feladat az elég zökkenőmentesen lebonyolódott, nem ütköztünk problémákba, de természetesen a munka folyik, mert az ágazatok folyamatosan fejlődnek, és hát nyilván kihatással van az ügynökségek munkája az egyes tagállamokra, aztán hát nyilván a, a változások is ugye bekövetkeztek, hát az ágazatok számára az előnyök világosak, a magán szektoron belül ugye az érdekeltek mind a két esetben most már világos keretek között dolgozhatnak, van egységes európai keretrendszer. E, persze a kis és középvállalkozások számára az élet mindig egy picit nehezebb, mert nagyon komplex és bonyolult az eljárás, de azért nincsenek akadályok, ezt tudni kell. Ettől függetlenül azért azt jobb, ha mindenki tisztában van azzal, hogy ugye 27 tagállamon belül mindig bonyolultabb a helyzet, mint egyetlen egyen belül. Mindenki hozzáfér az európai piachoz, de azért bonyolultabb a KKV-k helyzete, és talán őket lehetne tovább is támogatni, illetve hát az ő részvételüket erősíteni. De mondom még egyszer, hogy a rendszer konkrét akadályokat nem gördít a KKV-k részvétele elé. Volt egy fontos dolog, amit ki akartunk emelni, a költségvetésre gyakorolt hatás. Abban indultunk ki, hogy hát tényleg mondjuk az elmúlt 5-10 évben, mindkét ágazatra igaz ez megint, eh, erősödő tendenciákat figyeltünk, tehát az aktivitás nőtt, és ennek nyomán természetesen a finanszírozási igények is nőttek mind a két szinten, az ügynökségek esetében is, és a nemzeti testületek esetében is. Ez ugye mit, miből származik? Ugye összetett a helyzet, mi fogyasztóként és utasokként nyilván azt szeretnénk, hogyha javulna a repülés biztonsága, és így tovább, és ugyanez vonatkozik nyilván a e, gyógyszerekre. Amikor megnéztük a költségvetést, hát először nehéz helyzetbe találtuk magunkat, mert nem tudtunk egy konkrét számadatot e, találni, hogy na akkor ennyi, X és kész. Erre azért hívom fel a figyelmüket, mert nemzeti szinten megvan az a lehetőség, hogy világosan szétosszák a támogatásokat, tehát hogy mondjuk egy nemzeti ügynökségnek honnan jönnek a ügynökséghez honnan jönnek a pénzek, tehát hogy a nemzeti költségvetésből vagy egyéb tevékenységekből, és tulajdonképpen ez a költségvet, a tevékenység alapú költségek hiánya. Ugye ezt megvalósítják az európai ügynökségek esetében, mert nekik ez a szabály, de ez, de ez egyébként sehol se kötelező nemzeti szinten. Hogyha valaki nekiáll és megpróbálja elemezni ezt a helyzetet, akkor nem lehet ilyen jól felosztani a, a e dolgokat. Tehát nyilván a bevételt azt be lehet azonosítani, de az elvégzett tevékenységek és azok költsége esetében, illetve ennek a kapcsolata a bevételekkel nem annyira tiszta, tehát nem lehet ilyen szépen elválasztani a kettőt. Mit jelent ez? És ezt egyébként az ajánlásaink között is megfogalmaztuk, hogy szerintünk erre szükség lenne. Miért? Mert hát mégis azért díj alapú szolgáltatásokról van szó, szóval mindenki fizet azért, hogy mit tudom én, jóváhagyást vagy mindenféle igazolásokat kapjanak, és ezért lehetne szükség valami fajta tevékenység alapú költség meghatározásra, de akkor most rá is térek rögtön az ajánlásainkra. Úgy gondoljuk, hogy zökkenőmentesen működik a rendszer. Ez a múlthoz képest javulás, javult a koordináció az európai és a nemzeti szintek között, elég hatékonyan működik ez a koordináció. Ha megnézzük, hogy hol lehetne potenciálisan még javítani a rendszerben, akkor van egy általános dolog, ami mindig előjön. Ez pedig az irányítás. Nem lehet egyfajta az európai irányítás világos modelljét itt felállítani, mert ugye felelősség megosztás van az európai és a nemzeti szintek között, és ez aztán különbségeket különbségekhez vezet, az egyes feladatokat mindenütt másképp hajtják végre, másképp oldják meg. Tehát mondom még egyszer, hogy nincs így általánosságban egy ilyen európai, általános európai irányítás, ezt el lehetne mondani valószínűleg a legtöbb ügynökségről is, amelyeket nem régiben hoztak létre. Ennek a következménye, vagy tulajdonképpen ugye vissza is térhetek a számviteli kérdésekre, az elszámolási kérdésekre, hát szükséges javítani az átláthatóságon még, legalábbis pénzügyi szempontból. Szeretnék nagyon világosan fogalmazni, itt nem arról van szó, hogy ez a nemzeti testület, vagy konkrétan az EU ügynökség felelőssége lenne. Nincsenek ilyen rendelkezések az irányában arról, hogy kötelesek analitikusabb típusú számviteli eljárást alkalmazni, vagy e felé elmozdulni. Hát nyilván minden szereplő betartja a szabályokat, tehát a jelenlegi jogszabályokat, nemzeti és európai szabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozik, de mi ezeknek a keretein túlmutatunk, hát megpróbálunk, remélem, hogy ezt hasznásnak is találják, részletesen le van írva az anyagban, tehát megpróbálom mi ezen túllépni, és olyan ajánlásokat megfogalmazni, amik még tovább javíthatnának a helyzeten. Ez azt is jelenti, hogy azért lehetne javítani tehát az irányításon. Szükség van arra, hogy együtt dolgozzanak tehát az érintettek, és valami világos, közös rendszer jöjjön létre, a koordinációs mechanizmusok, amiket a jelenlegi rendelet értelmében alkalmaznak, azok jók, de hát a jelenlegi rendeletet lehetne javítani, hogy az integrációs és koordinációs mechanizmusok erősödjenek európai és nemzeti szinten is. Hát ennyi dióhelyben, és remélem, hogy megtakarítottam önöknek egy kis időt. Köszönöm. Mrs. Rapporteur, do you want to, to have a comment? Köszönöm, mondja az elnök. Jelentéstevő asszony, nem? Ann volt az illetékes? És Angelika. Angelika Wertmann. Csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem nagyon értékes anyagot kaptunk. Az EASA válaszolt, a, reagált a javaslatokra, amelyeket eh, a különböző modellekkel kapcsolatban kapott, ezekre kell ugye felépíteni a nemzeti egységeket, és ezekkel voltak problémák. De a nem ez a valódi fontos dolog, hanem ami igazán fontos, az az a javaslatuk, hogy sokkal inkább arra kellene koncentrálni, hogy a nemzeti és az európai ügynökségek hogyan tudnak együttműködni. A jövőben javítani kellene az együttműködést. És vannak más olyan területek is, ahol erre van lehetőség, akkor is, amikor például egy új ügynökséget hozunk létre, hiszen lesznek új szabályozó ügynökségek. Hát szerintem eh, az önök tanulmányában javasolt észrevételek mentén kell járnunk. Angelika, én is szeretném megköszönni az előadást, és szeretném megragadni az alkalmat, hiszen mind a két képviselő, itt van mind a két ügynökség képviselője, az ESA és az EMA is, hogy mondják el, hogy milyennek a központi hubnak a központnak a szerepe, és ezt hogyan vették figyelembe a tanulmány elkészítésekor. Elnök, köszönöm. Én magam nem tudtam végigolvasni az egész tanulmányt, nem volt erre időm, csak az összegzést tanulmányoztam át, de majd el fogom olvasni az egész anyagot, mert valóban nagyon érdekesnek tartom, sok, nagyon tanulságosnak. Például kiderül, hogy ezen a két területen a repülés biztonság és a gyógyszerek eh, biztonsága területén nem csak 27 eh, nemzeti hatóság működik, hanem tulajdonképpen kétszer 27, ami azért, amin azért kicsit elcsodálkoztam. hiszen egyrészt ott van a táplálkozás, az embere, emberi táplálkozás, és utána az állati takarmányozás az egyik területen, és a repülés biztonság kapcsán van egy illetékes hatóság, illetve van egy minisztérium, tehát mindenképpen szükség van a koordinációra. De a jó hír az, amit ön is említett, és ez nagyon jól kiderül a szövegből is, számokkal alátámasztva, hogy azért mégis viszonylag ritkán kettőződik meg a munka, kevés a duplikáció. Ez kicsit frusztráló is, mert azért adtuk megbízást erre a tanulmányra, mert azt hittük, hogy kiderül, hogy hogyan lehetne többet megtakarítani, hogy elfolynak esetleg nagy pénzek. Ez, ez nem így van. Azért pontosan, ha megnézzük ezeket az ügynökségeket, akkor kiderül, hogy nagyon fontos területekről van szó, amelyeknek a működési mechanizmusa eltérő. A repülésbiztonsági ügynökség munkája tulajdonképpen fontosabb, mint a gyógyszerügynökség munkája de hogyha ebből indulunk ki, akkor meg kell vizsgálni mind a kettőt, összehasonlításokat kell tenni, és az ilyen típusú tanulmányokat ki kellene terjeszteni más ügynökségekre is. Megnőtt az étvágyunk, hogy ezt tegyük, és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal és a számvevőszékkel együtt meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen következtetéseket lehet levonni, hogyan lehetne újabb vizsgálatokat, ellenőrzéseket elvégezni, annak érdekében, hogy megalapozottan tudjunk véleményt mondani hiszen kell, hogy legyenek következmények az ügynökségek költségvetése, működése, működési mechanizmusa, ügyrendje számára is. Sőt, még az is elképzelhető, hogy legyenek következmények az EU egész rendszerére vonatkozóan is. Milyen hatásköröket lehet átadni EU intézményeknek, EU ügynökségeknek, ez is egy kérdés, amit vizsgálhatunk, milyen kiigazításokra, korrekciókra van szükség, illetve milyen költségcsökkentésekre, vagy esetleg létszámcsökkentésekre a nemzeti költségvetésekre gyakorolt hatásokat figyelembe véve, hiszen valamennyiünknek takarékoskodni kell az üzemi költségek kapcsán, és most olyan időket élünk, amikor mindegyik EU tagállam próbálja lefaragni a költségeit nagyon jelentős mértékben. Éppen ezért tőlünk itt az EU-tól is azt várják el, hogy mi magunk is ezt tegyük, és jó példával járjunk elő hogyha vannak jó elképzelések, jó gondolatok, különösen azokon a területeken, amelyeken már hatásköröket ruháztak át a tagállamok az EU-ra, akkor valóban gondolkozhatunk azon, hogy nemzeti szinten is takarékoskodjunk, illetve az EU-nak átruházott körök kapcsán is próbáljuk meg takarékoskodni, és mindenképpen kerüljük el a munkák meg, vagy a feladatok elvégzésének a megkettőzését, a duplikációt, az átfedéseket. Herzog Edith kért szót. És jutta természetesen. Nagyon rövid leszek. Ahogyan tudják, nagy vita folyik minden évben az ügynökségekről, és egy szakbizottságban itt is, és a Kokobú bizottságban is. Azt javaslom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságbeli kollégáknak is küldjük meg az anyagot, hiszen nekik is célszerű ezt elolvasni, és ebből következtetéseket mondhatnak le, még miután a plenárison néhány nyitott kérdést megvitatunk. Egy mondatban össze tudom foglalni a véleményemet, szerintem ez egy nagyon jó jelentés. A tanulság az, hogy az EU intézményi fejlődését kell, hogy kövesse a tagállamok intézményeinek a reformja. Talán ezt a tanulságot a tanács is levonhatná, ugyanis el kell gondolkozniuk a saját intézményi reformukról is, hogyan, és arról, hogy hogyan tudják az egyes országokban is csökkenteni a költségeket. Mert hogyha a arról panaszkodunk, hogy mi volt a múltban, és csak az EU takarékoskodik, nem a tagállamokban is az EU intézményi reformját és költségcsökkentését végig kell hajtani. Jutta, köszönöm szépen. Minden kollégát arra szeretnék csak emlékeztetni, hogy természetesen, ami az EU igazgatását illeti, akár az ügynökségekről beszélünk, vagy a saját mi adminisztrációnkról, vagy az Európai Bizottságról, mindegy, tehát mm, valamennyien hatékonyabban, eredményesebben és kevesebb költséggel akarunk működni. Hogyha a, megnézzük a bizottság költségtervezésének a kiinduló pontját, akkor azt látjuk, hogy mindegyik ügynökségnek egy kal kell csökkenteni a létszám költséget, és ez 5 éven keresztül így lesz, amíg sikerül a tervezett 5%-os csökkentést megvalósítani. Tehát mindenek előtt a tanácsnak kell levonnia a következtetéseket, a tanulságot. Ez egy nagyon jó alap, ahogyan Edith is éppen elmondta, ez, eh, ami itt van előttünk, nagyon jó alapja mindenhez, jó alap mindenhez ez a tanulmány. Köszönöm szépen, Jutta Reimer. Ami a tanácsot illeti, hát sose adjuk fel a reményt természetesen, de ugyanakkor azt hiszem, látnunk kell azt is, hogy ez az egész vita az ügynökségek észszerűségéről és az együttműködés um, szinergia hatásainak a kihasználásáról, tehát EU, illetve nemzeti szintű ügynökségek együttműködéséről. Ez az egész vita túl későn kezdődött meg. És most egy jó folyamat zajlik, intenzívebben kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel, és a szükséges igazgatási és politikai következtetéseket is le kell mindebből vonnunk első pillantásra, hiszen átolvastam ezt a tanulmányt és a következtetéseket, az ajánlásokat. Ez nagyon érdekes és észszerűnek tűnik. De ugyanakkor, elnök úr, arról is meg vagyok győződve, hogy nem minden ügynökségnél vezet ugyanarra az eredményre az elemzés ami az európai és a nemzeti ügynökségek közötti szinergiahatásokat illeti. Például itt még egy sor területen intenzívebben kell dolgoznunk, nemzeti parlamenti kollégákkal is intenzívebben kell együttműködnünk, hogy a költségvetésre gyakorolt hatásokról is tudjunk beszélni. És ami a szubszidiaritást illeti, azt hiszem, hogy nem észszerű minden egyes székhely, ahol ügynökség van, Ciprussal kapcsolatban például már eh, nagyon izgalmas érveket hoznak fel a tagállamok, hogy miért eh, kellene itt vagy ott egy ügynökséget létesíteni. És felmerül az a kérdés is, hogy mi történik az, az a nemzeti ügynökségekkel, amelynek megvan a eh, a pandantja az EU-ban is. Eh, a munkáknak ezt a megkettőzését nem, tudjuk, nem engedhetjük meg magunknak. Nem akarom az ördög ügyvédjét eh, játszani, de azért azt hiszem, hogy nem szabad eh, általánosságban ítélkeznünk az ügynökségekről, és most mindig megkérdőjelezni, hogy észszerű egy valamilyen, valamelyik ügynökség. Hát meg kell nézni, hogy mi a pozitívum, és ugyanúgy kritikusan meg kell néznünk azokat a kicsit problematikusabb struktúrákat is, amelyek szintén léteznek, és a tanács fel kell, hogy tanácsot kell emlékeztetnünk a saját felelősségére az igazgatási költségek csökkentésekor. Itt a parlamentnek segítő szándéka van. Remek, mondja az elnök. Nagyon köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák. Köszönöm a tanulmány szerzőinek is, hogy eljöttek. Sajnálom, hogy nem tudtunk erre több időt szánni. Nagy érdeklődéssel hallgattuk meg, amit elmondott, és vettük tudomásul olvastuk el a tanulmányt a parlament másik érintett szakbizottságához is el fogjuk juttatni és ezt a tanulmányt, ezt a vizsgálatot más ügynökségekre, hasonló helyzetben lévő ügynökségekre is ki kívánjuk terjeszteni. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy most beszéljünk az MFF tárgyalások témáról, tehát a kedves pénzügyi keret az, az 5-ös és 6-os napirendi pontot jelenti. Minden előadó jelen van a teremben, kivéve Ann, akinek tűnik már távoznia kellett. Talán pár percben felvezetem ezt a kérdést, és az előadók majd kiegészítik, amit elmondtam. A legutóbbi ülésünk óta láttuk, láthattuk, hogy kétszer is sikerült felvenni a kapcsolatot a tanácsra. Kétszer is találkoztunk. Először az általános ügyek tanácsának ülés, ülésekor egy négy szemköztű ülést folytattam a ciprusi eh, elnökség részéről már Venice miniszter úrra. aki pontosabban jelezte, hogy mi volt ezen a ponton az, a, a helyzet, hogy álltak az álláspontok, hiszen a fontos számunkra az, hogy a költségvetési kérdések, az intézményközi megállapodás, az MFF kérdéseiről, a hozzájárulási eljárásról, és aztán a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta olyan jogalkotási alapal rendelkező költségvetési kérdések, amelyek legtöbb esetben a parlament együtt döntési eljáráshoz tartoznak, ami bizony viszonylag új jelleget adnak a tárgyalásnak. Hiszen korábban a parlament jogalkotási részvétele nélkül hozott bizonyos döntéseket. Nem akartuk a kétféle eljáráshoz tartozó kérdéseket egy kalap alatt tárgyalni. Főként a Dán elnökség alatt ez volt a fő motivum, a vezérmotívum. Szóban, írásban, különböző szinteken én is, Sóce elnök úr, mindannyian utaltunk a Dán elnökség dokumentumra, amelyet júniusban nyújtottak be. Júliusban tehát az általános ügyek eh, tanácsának eh, júliusi eh, ülését megelőző napokban a szakértők, akiknek köszönetet tartozunk, a Dán tárgyaló dobozról készítettek egy elemzést. Két részre szedve az együttdöntéses és nem együttdöntéses kérdéseket. A ciprusi elnökség azonban a költségvetési kérdésekre szeretett volna koncentrálni mindösszesen. Július végén Schulz elnök úr egy kontaktcsoportülést tartott annak érdekében, hogy előkészítsék az őszi üléseket, és minket is meghívtak augusztusban Ciprusra, hogy részt vegyünk az informális ülésen, amelynek szinte kizárólag egy témája volt az általános ügyek tanácsának informális ülésén, méghozzá több éves pénzügyi keret. Egy parlamenti küldétséget meghívni egy informális tanácsülésre, ez bizony nem egy megszokott dolog. Fontos volt ugyanakkor ez, hiszen a nyári hónapok alatt a tárgyalások előkészítése alatt, Nem maguk a tárgyalások, csak a tárgyalások előkészítése. Tehát a miniszterek nélkülünk reggel üléseztek tisztel délig, és ezt követően egy munkaebéden vettünk részt közösen, amely kizárólag a módszertannal, a menetrenddel, határidőkkel foglalkozott. Három órakor pedig Eh, az érdemi kérdésekről beszéltünk, tehát szerepelt a napirenden a módszertan, a menetrend, a határidők és a végén az érdemi részleti kérdések. Ami a módszertant és a menetrendet illeti, azt hiszem, hogy ez egy igen érdekes ülés volt, mert most először fordult elő, hogy a miniszterek 27 tagállamból 23 vagy 24 miniszteri szinten képviselte magát. Tehát most először fordult elő, hogy a költségvetési és a jogalkotási kérdéseket megkülönböztetük, hogy bennük is megvilágosodott, hogy ez két különböző kérdés. Ami az agráriumot illeti, mi azt mondtuk, hogy az agrárpolitika kizöldítése vagy környezetbarátabbá tétele témájában nem rendelkezünk tárgyalási mandátummal vagy az általány támogatások, hektár alapú általány támogatások témában szintén nem. És egyébként is az általános ügyek tanácsának sincs mandátuma arra, hogy ilyen kérdésekről beszéljen, tárgyaljon, hogyan tudunk dönteni arról, hogy mennyi jusson a mezőgazdaságnak, amíg az agri, a agrár tanácsülés, vagy az Európai Parlament Agrár Szakbizottsága nem tárgyalt meg ezt a kérdést együtt. Kettő órát szenteltünk ennek a módszertani kérdésnek csak. Jó néhány miniszter kért szót, és egyetértett azzal, amit mi mondtunk. tanácselnöke a ciprusi eh, elnökség képviseletében elfogadta meghívásunkat, és természetesen egy eh, rövid dokumentumot készítünk, amely a módszertanra vonatkozik majd. Amely majd a különböző küldöttségek speciális hatáskörrel bíró szakbizottságainknak is illetve a tanács különböző szaktestületeinek is lehetővé teszi, hogy elkezdjék a tárgyalásokat a jog alapról, akár informálisan, vagy formálisan, attól függ, hogy e, hogyan halad az eljárás, és a lehető legtovább eljussanak, anélkül, hogy a konkrét számokról beszélnek. Ez az anything but figures megközelítése, hogy azt angolul szokták volt mondani, tehát bármiről beszéltünk, csak konkrét számok ne hangozzanak el ezért is nem szavazhatunk egyébként ma délelőttől konkrét eh, számokra. Itt nincsen késedelem, megvizsgáljuk a menetrendet a parlament szakbizottságaiban, a miniszterek tanácsában, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Több olyan területet is találtunk, ahol a parlament készen áll, de a tanács csak decemberben áll majd készen, és van fordítva vannak olyan területek, ahol a tanács áll készen, de mi még nem jutottunk el arra pontra, hogy érdemi tárgyalásokba bocsátkozzunk. Ugyanakkor ugyanezen a napon egyébként megtudtuk, hogy Fan Rompuy elnök úr a korábbi várakozásokkal ellentétben a október 18-ai csúcson nem az MFF-el fognak foglalkozni, hanem csak és kizárólag a pénzügyi válsággal, illetve a bank, tervezett bank unióval, és majd a novemberi, november 22-23-ai csúcs napirendjére fogja tűzni az MFF kérdését. Az alap elgondolása az, hogy a decemberi ülésen véglegesedne a döntése két kérdésben. A kettő tehát nem eh, különíthető el egymástól, még akkor is, hogyha érdemileg nem függ össze a két téma. Nem tudom, hogy reális ez a menetrend. Nehéz lenne ezen a ponton ezt megmondani, mi a mi dolgunk az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy mi a magunk részéről készen álljunk. Ez azt jelenti, hogy eh, a menetrendet illetően apró kis változások történnek, amit figyelembe kell vennünk, hiszen az októberi általános ügyek tanácsán csak az októberi csúcs előkészítésével foglalkoznak, ahol nem lesz MFF, és csak a novemberi csúcs után eh, eh, lesz olyan eh, általános ügyek tanácsülés, ahol erről tudnak megint beszélni. Eddig ugye érdemi kérdésekről nem is beszéltem, mert erről majd beszélnek főként az előadóink, de ami az érdemi tartalmi kérdéseket illeti, a vitából kiderült, hogy Nagyon a elején járunk még a dolgoknak. Tulajdonképpen vannak olyan tagállamok, amelyek a kohézió barátai, vannak olyanok, amelyek a pénzek jobb felhasználásának a szószólói, mi pedig a parlament részéről az európai hozzáadott érték baráti körét képviseljük, ha úgy tetszik. Ez az aszimmetrikus semlegesség a két véglet között, ha úgy tetszik. Az Európai Bizottság eh, nem enged eh, az álláspontjából, Tehát a bizottság nem enged a 48-ból, így igazából elő, előre haladást eh, nem értünk el, azonban az elnökség egy öt oldalas dokumentumot készített elő, amely mindösszesen egy új elemet tartalmaz, ami nem igazán eh, vág egybe a mi álláspontunkkal, amelyben azt mondják, hogy a két csoport, a tagállamok két csoportja figyelembe véve valószínűleg eh, kompromisszumot eh, tudnak majd találni egy lejjebb lévő dokumentumot. Mi azt mondtuk, hogy eh, el tudjuk fordni ezt az öt oldalas dokumentumot, de nem lefele kellene mozdítani dolgokat, hanem fölfele. Tehát nem csökkenteni kell, hanem emelni, ha bármit is. Nem legkisebb közös, hanem legnagyobb közös nevezőt kell találni. Ami pedig a saját források rendszerének reformját illeti, nos ezen a fronton a haladásról számíthatok be, egyetlen egy küldöttség sem kérdezi meg azt, hogy ezt a rendszert át kell alakítani, bár persze a rabathoz, a visszatérítéshez eh, körülbelül ragaszkodnak egyesek, de a reform szükségességét nem kérdelezi meg senki sem. A pénzügyi tranzakciós adót vannak, akik persze utasítják, e tekintetben a megerősített együttműködés bevezetése elképzelhető, ami gyakorlatilag eh, készténként kezelhető, viszont senki sem ellenezte a megerősített együttműködést ezen a téren. A ciprusi elnökség az Európai Bizottságot arra kérte fel, hogy e, szépen e, egyesével e, magyarázza el minden fővárosnak, kormánynak, hogy a saját források rendszere reformjának többi eleme pontosan van néz ki, hiszen e tekintetben komoly félreértések vannak a fejekben. Tehát ez történt. És ezen a ponton az előadóink az eh, fordulok, hiszen nyilván a, a menetrendünk is változ, a menetrendünknek is változnia kell majd. Majd részletesen beszámolunk Schulz úrnak, Schulz elnök úrnak, hiszen van ez a bizonyos változás, amelynek következtében októberre technikailag készen kell állnunk arra, hogy az eh, időközi, eh, úgynevezett időközi jelentést elfogadjuk, ami ugye a parlament álláspontja, még azelőtt, hogy az Európai Tanács véleményt nyilvánítaná hivatalosan ez ügyben. Ez az időközi jelentés, mondom, lehet, hogy el kell, hogy készüljön októberre, mert a Költségvetési Bizottság majd azt követően a plenáris ülés fogadja el. Ugyanakkor jó felfogott érdekünk az, hogy ne siessük el a dolgokat, hisz, hiszen hogyha nem mozdul el a tanács, akkor egy ilyen jelentés elfogadásával csak a saját álláspontunk vagy, vagy tárgyalási pozíciónk gyengül. Nem a mi térfelünkön pattog jelenleg a labda, hogy ezt sportnyelven mond, szokták mondani. Mi átütöttük a hálóföldtalabdát, várjuk, hogy mit üt vissza a tanács, nos egyelőre semmit. Persze nem szeretnénk, hogyha elhúzódna a, a folyamat, ha elhúzódna a meccs, ha úgy tetszik. Nem tudom ki szeretne hozzáfűzni valamit Ivana, Jean-Luc, esetleg kérdések, megjegyzések, hozzáfűzni valók ezzel kapcsolatban. Hát így állnak a dolgok, kedves kollégák. Még egy utolsó megjegyzésem lenne azért. Még, az, még egy dolgot figyelembe kell venni, nem tudom, hogy ez hogy fog menni. Ez pedig a következő. a MFF ülések és a 2013-as költségvetésről szóló ülések lehet, hogy átfedik egymást, hiszen az egyeztetés eh, november 9-ére eh, már ki van tűzve ez ügyben. Ugyanakkor ha az, hiszen Andrés Mavrianis az Európai Miniszter, aki a tárgyaló felünk, aki az általános ügyek tanácsát elnökli, és a költségvetés témájában is ő a felelős. Van a 2012-es módosító költségvetés, itt van a, a szakértőnk is, aki a főigazgató is, aki ugye nyilván nálam jobban ért ezekhez a kérdésekhez. Majd kérjük, hogyha tévedek, az Európai Bizottság a módosítók költségvetést az elkövetkezendő hetekben nyújtják be. Erről is beszélnünk kell az elkövetkezendő hetekben, hogy lássuk, hogy mit kell módosítani, tehát 2013-as költségvetés, a 2012-es módosító, itt van az ITER eh, kérdés, amely annyira fontos a zöldek és mások számára, és beszélnünk kell arról, hogy 2014 és 2020 között mi történik. Tehát ennyi mindent kell tárgyalnunk, és ezek összefüggnek, minden, minden összefügg, ha úgy tetszik, hogy a folytonosságot biztosítsuk. Erről ez ideig nem beszéltünk de mindannyian jól tudjuk, hogy itt vannak ezek a e, kérdések. Valahogy e, egyszerűsíteni kell a tárgyalásokat, meg kell a sorrendiséget határozni a tárgyalások között. Szerintem jó lenne a 2013-as költségvetésnél maradni. Már azzal is épp elég nehéz dolgunk lesz e, a 2014 és 2020 közötti pénzügyi keret egy, legyen egy teljesen külön folyamat. Persze roppant, fegyelmezetten kell viselkednünk a tárgyalások során. 2013-ban most költségvetésre vonatkozóan lehet, hogy a kohézió pártiakhoz közeledhetünk majd az évtized vége felé. Ugyanakkor lehet, hogy majd a dolgok alakulása szerint felül kell vizsgálni a helyzetet. Ma, szeptember 6-án nagyon nehéz lenne megtippelni, hogy hogy alakulnak a dolgok. Mert próbáljunk meg szerintem apránként, kis lépésekkel előre haladni, és a következő lépés az MFF ügyében nem más, mint az időszakos jelentés elfogadása. Aztán majd látjuk, hogy hogyan tovább, mit kapunk a ciprusi elnökségtől. Főként akkor, hogyha az Európai Tanácsra készített új dokumentumban, legyen az negotiating box tárgyaló doboz vagy tanácsi zárónyilatkozat javaslat, akkor is fontos, hogy készen álljunk, hiszen a munkamódszer fontos számunkra, és már így is egész komoly megállapodás közöttünk, ha informálisan is. Még egy napi rendi pontunk, hogyha ez senkinek nincs hozzáfűzni valója. A Trautmann jelentés az európai szemeszter ügyében. Kiveszi át a helyét távolítében? Catherine, j'ai quelques notes qu'elle m'a envoyées, donc je vais le faire. Köszönöm szépen végre. Most akkor én helyettesítem a kollégámat először is. Katrin nevében elnézést kérek, hogy nem tudott itt lenni, hogy ezt a véleményt bemutassa az európai szemeszterről. Európai ülésen vesz részt az egyetemekről, ugye ez is egy nagyon érdekes és nagyon fontos vita, a parlamentet nagyon érdekli, ezért kellett neki elmennie, vagy inkább részt vennie azon a vitán. Én nagyon röviden végigmegyek a véleményen, hogyha készen van a munka, ugye hatáskörünkön belül van ez a ez az anyag, a gozes jelentésbe fogják beépíteni az 50-es eljárási szabály szerint. Néhány javaslattal állt tehát elő a kollégám, demokratizálják az európai szemesztert, és itt ki kell emelni azt, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között jobb kapcsolatokat kell létrehozni, parlamenti konferenciát szervezni, a stabilitási szerződés 13-as cikk ezt lehetővé teszi, az Európai Monetáris Unióról szóló témában tehát. A Költségvetési Bizottságnak az Ekonnal együtt tehát ez a feladata, és a nemzeti parlamenteket tájékoztatni kell azoknak a Költségvetési Bizottságát is bevonni a folyamatba. Több megjegyzéssel él még a hölgy a programmal kapcsolatban, a nemzeti reformok, ugye reformtervek hogy reformok zajlanak, Tatman asszony hazájában is erről van szó. Az ő álláspontját azt hiszem nagyon sokan osztják, erről beszéltünk délelőtt is. Azt kérik, hogy a tanácstól, azt kérik a tanácstól, hogy biztosítsák a kifizetések szintjét úgy, hogy az ambíciónknak meg tudjunk fele, felelni. Mindenki ismeri a RAL problémáját, és ilyen nyilvánvaló, szükséges, hogy ezek, ezt a nehézséget fel tudjuk oldani. Az európai költségvetés hozzáadott értékét ki kell emelni, katalizátor, szinergiákat kihasználó, a növekedést segítő, munkahelyteremtő jellege van ennek, és ugye nem lehet sosem deficites ez a költségvetés, ezt kihangsúlyozza, de ezt ugye mindenki tudja, a beruházásokról van szó, a 9-es pontban ír arról, hogy a nemzeti hozzájárulásokat figyelembe veszik, és a strukturális deficit számításakor ezt levonják. Katrin ezeket a főbb gondolatokat szerette volna kiemelni, remélem, hogy mindenki elégedett az ő munkájával. Köszönöm szépen, nagyon, ér- nagyon fontos témáról van szó, és kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése, hozzáfűzni valója, hogyha nincsen, akkor ezt a témát lezártnak tekintjük most, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy a jelentés kapcsán a módosítók határideje jövő hét, tizedike, tehát négy nap van még, és 19-én fogunk szavazni a szakbizottságban. Azért, hogy az EKON tudjon október 8-án utána szavazni, és akkor még az októberi plenárisra felkerülhessen a téma. Fantasztikus plenáris lesz, ugyanazon a héten kétszer leszünk Strasbourgban. Más-más plenárisom. Nos, hát akkor ezzel még megvagyunk. Még a életben maradt és itt kitartó koordinátorokat kérném, hogy maradjanak itt, hogy szétosszuk a jelentéseket egymás között, egyébként pedig az ülést lezárom. Yeah, yeah. Ah, peut-être que c'est